Welcome to everybody. You can see. Üdvözlök mindenkit, kérem foglaljanak helyet. Megérkeztek a vendégek, köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet. Olaszul folytatom. Szeretném üdvözölni a vendégeinket, azokat a szakértőket, akiket meghívtunk a mai meghallgatásra, hiszen nagyon fontos ez a téma, és nagyon közel áll hozzánk. A kulturális javak lerombolása, az azokkal folytatott kereskedelem, Szíriában, Irakban, de sajnos nem csak ott, más országokban is. A kollégáktól gyorsan azt szeretném kérni, hogy először is nézzük meg a napirendet. Kérdezem, hogy elfogadjuk-e a napirendet? Ha nincs ellenvetés, lépünk tovább, hogy elfogadjuk-e a korábbi ülések jegyzőkönyvét, ha nincs ellenvetés, elfogadtuk őket, és így át is tudunk térni. Elnézést. Mindjárt, egy pillanat. Egy rövid megjegyzésem lenne, mégpedig a koordinátorok üléseinek jegyzőkönyvével kapcsolatosan. Helytelen az Internet Governance Forum német fordítása. Örülnék, hogyha az eredeti angol maradna benne a német szövegben. Nem helyes a kifejezés, amely szerepel a német fordításban, tehát ezt kérem megváltoztatni. Köszönöm. Száltra, szentáltra. Rendben, természetesen ezt megtesszük. Akkor ezzel a pontosítással át is lépünk a napi rend harmadik pontjára. Először is tájékoztatok mindenkit, hogy francia, német, olasz, angol, dán, görög, spanyol, portugál, cseh tolmácsolás, észt, angol, litván, lengyel, szlovén, máltai, bulgár és román tolmácsolás van. Az interneten közvetítése kerül az ülés webstreaming segítségével. Ezt gondolom, hogy egy érdekes dolog, mert biztos, hogy nagyon sokan követik majd interneten keresztül a mai ülésünket. A dokumentáció között találnak egy rövid angol leírást az Amphipolisi témáról, ahol júniusban járt egy delegáció, és engedjék meg, én voltam ennek a delegációnak a vezetője Görögországban, különösen fontos egybeesés, ugye, hogy ma erről beszélünk, hiszen mindenki nagyon jól tudja, minden kolléga, aki velem együtt a delegáció keretében ezen a fontos látogatáson jelen volt. Úgy gondolom, hogy kötelességünk megemlékezni arról, hogy a kulturális örökség, az alapvető értékek, amelyeket Görögország képvisel Európában, ezeket természetesen más kérdésekkel együtt is érdemes végig gondolnunk. Nagy nehezen ma sikerült ugye megállapodást elérni, és ez végre lehetővé teszi, reméljük, talán kicsit fájdalmasan, de lehetővé teszi, hogy a görög népnek legyen reménye, és úgy gondolom, hogy Európának is engedjék meg ezt az üzenetet, szerettem volna megosztani itt mindenkivel. Nehéz lépést tettünk meg, és meg volt a kockázata annak, hogy a görög nép jövője érintett lesz, illetve egész Európa jövője érintett lesz. Ennyit bevezetőként, és most rögtön áttérnék a meghallgatásra. Mielőtt bemutatom a négy szakértőt, röviden szeretném a következőket elmondani. Az Európai Bizottság is jelen van, köszönet. A tanács is képviselve van, úgy gondolom, hogy közös stratégiai megbeszélést tudunk így folytatni. A tragikus jeleneteket, amiközben az ISIS képviselői Irakban, tönkre tesznek, lerombolnak épületeket, régi kézírásos műveket tesznek tönkre. Nem feltehetjük el, hogy 2001-től Afganisztánban és máshol, vagy az utóbbi időkben is Átra, Nimrud, Timbuktu és Palmirában, ahol ez a szimbolikus oroszlán szobrot tették tönkre, és főleg ahol 300 ember, amely próbálta megvédeni ezt az emlékművet, ezeket az embereket megölték. Ez egy humanitárius katasztrófa, olyan értelemben is, hogy emberéleteket veszítünk el, ezt nem szabad elfelejteni. Csak Szíriában tízezer menekült van, tudjuk, hogy több százezer áldozata van ennek a borzasztó helyzetnek, ami gyakorlatilag, ami miatt több millió ember menekül. És egy másik, de ehhez kapcsolódó témát is kell, hogy említsünk, amikor az örökségről beszélünk, a kulturális örökségről, és amikor nem lehet helyreállítani ezeket a rombolásokat, amikor a kulturális örökséget annyira tönkre teszik, hogy nem lehet helyreállítani. A Kulturális Szakbizottság eh, készített egy jelentést, és ezt nagy többséggel is fogadta a plenáris ülés. A bizottság és a tanács vállalásait is eh, figyelembe véve, bár tudjuk, hogy ebben a témában azért sokszor eh, akadályok is felmerülnek. Elhangzott egy mondat, amit nagyra értékeltem, amikor emberéleteket tesznek tönkre, amikor megölnek embereket, az borzasztó, de amikor kulturális örökséget tesznek tönkre, akkor az a humanitárius, az az egész emberiség elleni büntet. Áprilisban a jelentésünkben azt kértük, hogy minden szereplő tegyen vállalást. Üdvözlöm az UNESCO képviselőjét, itt az UNESCO brüsszeli képviselőjét. Rina Bokovával is találkoztam, akivel majd egy másik témában fogunk megbeszélést tartani szeptemberben, itt a szakbizottság előtt, és, a, és egyetértünk azt a kampányt is, amelyet az világörökség érdekében indítottak az ENSZ biztonsági tanácsa is határozatot hozott arra vonatkozóan, hogy a Szíriából és az Irakból érkező kulturális értékű tárgyak értékesítését le lehessen állni. Tudjuk, hogy vannak nemzetközi eszközök, védelmi eszközök és megelőző eszközök, illetve a helyreállításra, restaurációra, újjáépítésre is vonatkozóan is vannak szabályok, főleg a hágai és a UNESCO 70 es egyezményekre gondolok. Ezek foglalkoznak a kulturális javak illegális exportjával, importjával is. De úgy gondolom, hogy nagyon sok egyéb kezdeményezéssel is élni kell. Legalábbis kéne, hogy legyen egy közös adatbankunk, az egyik legfontosabb adatbank, ez a Leonardo, ami lehetővé tette egyébként, hogy egy millió kulturális értékű tárgyat megtaláljunk, ahol az olasz csendőrségnek is jelentős szerepe volt. Nemrég volt egy nagyon fontos konferencia a Rabában, Rabatban, ahol döntés született arról, hogy a parlamentek között, a megfelelő szakintézmények között, a világszintű intézmények között is legyen együttműködés, egy, legyen egy cselekvési terv azért, hogy jobban tudják együtt megvédeni ezeket az értékeket. Európában, Európára szükség van, egy felkészült Európai Unióra van szükség, amely felszerelkezett az irányelveivel, a kulturális javak exportja, importja, forgalma szempontjából fontosak ezek a szabályozások. Az Európai Bizottság részéről elhangzott a plenáris ülésen, amikor a jelentésünket tárgyaltuk, hogy készül egy tanulmány arra vonatkozóan, hogy tiltani kell ezeknek a kulturális javaknak az importját, és erre vonatkozóan irányelvet fognak javasolni a bizottság részéről fokozatabb támogatásra van szükség, figyelemfelkeltésre, oktatásra, képzésre a kulturális értékek szempontjából, és fiatal archeológusok, fiatal tanulók is az életüket kockáztatják azért, hogy megmentsék a kulturális javakat. Az ENSZ részéről az a kérdés merült fel, hogy a kéksisakosok tevékenysége terjedjen ki a kulturális javak védelmére is. Nemzetközi szinten elfogadása is került már dokumentum erre vonatkozóan, mert amikor természeti katasztrófa fordul elő, akkor a protokollban szerepel a kulturális javak védelme is, mint ahogy a vállalkozások és a lakóházak védelme is szerepel ebben a jegyzőkönyvben. De van egy kérdés, hogy itt szándékosan elkövetett, szándékosan, folyamatosan és egyértelműen a kulturális tisztogatás céljával elkövetett bűncselekményekről van szó. Ez azt jelenti, hogy itt nem csak háborús bűnről van szó, hanem ahogy leírtuk, és ahogy elhangzott az Európai Parlament emberi jogokról szóló jelentésében is, hogy itt az emberiség elleni bűncselekményről van szó. Nagyon jól tudjuk, hogy az Európai Unió először is az első számú támogatója a kulturális együttműködésnek, a helyreállítás, restauráció, digitalizáció területén ezeknél a kulturális javaknál, de ez nem elégséges, mert fontos a képzés, a hírszerzés, az interpol a való együttműködés, Interpol is nagyon sokat tesz ebben a témában. Átadom a szót hamarosan az előadóknak. Viszont szeretnék egy dolgot előtte tisztázni. Ahogy látják, a Kulturális Szakbizottsággal együtt, hogy két részre, két panelre osztjuk a mai találkozót. Az első a kulturális örökség tönkretételével foglalkozik, vagyis arra, hogy a nemzet, az a kérdés, hogy a nemzetközi jog megfelelő szinten áll-e, mit kell tenni. A második panel pedig a kulturális javak illegális kereskedelmével foglalkozik. És a végén, ha jól emlékszem, lesz egy rövid videó. Ez egy beszámoló lesz. Mamun Abdul Karim professzor részéről, aki a Szíriai Antikitási Múzeumnak az igazgatója. Október 25-én a kulturális javak védelméért díjat kapott, mert nagyon nehéz körülmények között végzi a munkáját, és védi a szíriai kulturális örökséget a konfliktus alatt. Most pedig bemutatom a, az előadóinkat professzor Federico Lenzerini, nemzetközi jog professzor a Sienai Egyetemen, kulturális jogokkal foglalkozik, bemutatja, hogy a harmadik országok és a nemzetközi szervezetek hogyan tudnak beavatkozni a kulturális érvek tönkretétele esetén. Ez egy rendkívül fontos téma. A védelem felelősséggel lesz a témája. Az összes előadót arra kérem, hogy maximum 8 percben tartsa meg az előadását. Tudom, hogy ez egy nagy áldozat, de így lesz idő mindenkinek a számára. És már is eladom a szót Lencerini professzornak, tessék. Eh, Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm szépen a Kulturális Szakbizottságnak a meghívást, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Koszta asszony már elmondta, hogy milyen képeket fognak látni előadásom során. Biztos vagyok benne, hogy ismerik ezeket a képeket, de szerettem volna bemutatni azt, hogy konkrétan mi is történik a világban, és hogy konkrétan miről is beszélünk itt ma. Tudjuk, hogy ha szándékosan rombolnak le kulturális értékeket, akkor jogi értelemben az nemzetközi bűnténynek tekintendő. Kosta asszony hangsúlyozta, hogy ez nem csak háborús bűncselekmény, hanem az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmény is. Ezt kimondta az Európai Parlament is, illetőleg az IKT, azaz a, az egykori Jugoszláviával foglalkozó Nemzetközi Büntetőbíróság. Továbbá az üldöztetéshez kapcsolódó bűncselekménynek is tekinthető egy ilyen cselekedet, hiszen nem a kulturális örökség maga a célpont, hanem azok az emberek, az a közösség, amely magáinak tekinti a kulturális alkotásokat. Továbbá a nemzetközi jog kimondja azt is, hogy a kulturális örökség megsemmisítése bizonyítékként tekinthető arra vonatkozólag, hogy népírtást kíván valaki elkövetni. Ez nagyon közel áll az etnikai tisztogatás fogalmához. Ezt is megállapította az Európai Parlament, és végül, de nem utolsó sorban Koszta asszony említette az ENSZ biztonsági tanácsának határozatát, amelyben az áll, hogy a kulturális örökség lerombolása veszélyezteti a békét és a nemzetközi biztonságot. Ez azért fontos, mert ez azt jelenti, hogy ez az ENSZ biztonsági tanácsának hatáskörébe esik. Most, hogy megállapítottuk, hogy nemzetközi jogi értelemben bűncselekménynek tekintendő a kulturális örökség lerombolása, ebből az következik, hogy az államnak kötelessége, hogy megvédje a kulturális örökséget. A védelem felelőssége elsősorban a az államra hárul, hogyha azonban az érintett állam nem tudja megvédeni saját kulturális örökségét, vagy nem akarja azt megvédeni, illetve nem tudja a lakosságát megvédeni annak kulturális örökségének elpusztításától, akkor a nemzetközi közösség egészére, egészére esik a kollektív védelem felelőssége. A nemzetközi közösségnek ebben az esetben kötelessége, hogy segítsen az érintett államnak, valamint, hogy minden rendelkezésre álló intézkedést foganatosítson, annak érdekében, hogy véget vessen a kulturális örökség szándékos lerombolásának. Három különböző forgatókönyvről beszélhetünk először is. Itt a felelősség az örökség lerombolásának megakadályozására, aztán itt a felelősség arra, hogy reagáljon az adott állam a cselekményekre, és aztán az, itt van az újjáépítés felelőssége is ilyen. E, e három felelősségről beszélhetünk tehát. Amikor kulturális örökség lerombolásáról van szó, az iszlám állam által, akkor is érvényesül a e három felelősség, de tudhatjuk azt, illetve tudjuk azt, hogy nem csak az iszlám állam követel ilyen cselekményeket, hanem világszerte sajnos találhatunk példákat erre is a történelem során is. Megmutatkozik tehát annak a szükségessége, hogy megoldásokat találjunk egy-egy ilyen tényállásra. Mindenképpen hangsúlyozni kell hogy a jelen pillanatban az iszlám állam által elfoglalt területeken mindenképpen reagálni kell a kulturális örökség lerombolására az iszlám állam által. A diplomáciai lépések, illetve a békés intézkedések várhatóan nem hoznának eredményt sajnálatos módon, tudom, sarkosan fogalmazok, de az egyetlen elfogadható lehetőség ebben az esetben a katonai beavatkozás lenne. Ezt a katonai beavatkozást legitim módon lehetne végrehajtani a nemzetközi jognak megfelelően, hogyha az ENSZ biztonsági tanácsa utasítást ad erre, hiszen, hogyha megállapítjuk, hogy a békét fenyegeti az iszlám állam, akkor az ENSZ biztonsági tanácsa adhat ilyenfajta utasítást. Ebben az esetben, illetve erre való tekintettel az európai intézmények feladata az lenne, hogy lobbizon az ENSZ biztonsági tanácsánál, hogy meghozza ezt a döntést. Hogyha azonban a biztonsági tanács nem tesz eleget saját felelősségének ebben a kérdésben, akkor az ENSZ közgyűlése adott esetben jóvá hagyhat egy ilyen katonai beavatkozást, mégpedig az ENSZ 377-es határozatának értelmében amely 1950-ben született meg. Még egy fontos megállapítást tennék. Nagyon jól tudjuk, hogy az iszlám állam tovább szeretne terjeszkedni. Nem csak ott akar jelen lenni, ahol már jelen van, hanem olyan területekre is terjeszkedni kíván, mint Egyiptom és Tunézia. Ez látható abból, hogy mi történik jelen pillanatban ezekben az országokban. Ezért fontos, hogy a nemzetközi szervezetek és különösen az Európai Unió fellépjenek annak érdekében, hogy a szíriai helyzet, az iraki, líbiai helyzet ne ismétlődjön meg más területeken. Ez rendkívül fontos. És azt hiszem, ez az a szempont, amelyel kapcsolatban az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszhat, ugyanis itt nem katonai beavatkozásról van szó, hanem megelőzésről. Sok intézkedés van, amelyet az Európai Unió foganatosíthat annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy a, az iszlám állam a kulturális örökséget a világ más részein is elpusztítsa. Ezek az intézkedések többféle formát ölthetnek, tájékoztató programok, főként a médián keresztül és a helyi közösségek körében, oktatási intézkedések, illetve lépések, amelyek fő feladata az lenne, hogy a helyi közösségekben felébreszték a felelősséget az irányban, hogy megvédjék saját kulturális örökségeket, aztán a katonai kiképzés, a rendőri erők kiképzése, igazságügyi szakemberek képzése, a megfelelő időben történő információcsere, a helyi igazságügyi szerveknek nyújtott támogatás, illetve a nemzetközi bírósággal való együttműködés. Ez utóbbi azért fontos, mert jó lenne mielőbb azonosítani és elfogni azokat a személyeket, akik személyes felelősséggel személyesen is felelősségre vonhatóak a kulturális örökség elpusztítása miatt. Emellett fontos lenne elmélyíteni az együttműködést az Európai Unió intézménye és más nemzetközi intézmények között, gondolok itt az UNESCO-ra különösen, és más regionális szervezetekre és Végül, de nem utolsó sorban, konkrét lépéseket kellene tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy az iszlám állam tovább fegyverkezzen, hiszen tudjuk, hogy fegyverek nélkül az iszlám állam nem igazán tudna pusztító cselekményeket végezni. Végül megállapíthatjuk tehát, hogy sok mindent tehetünk, de fontos, hogy most cselekedjünk. Hogyha meg akarjuk akadályozni, hogy további visszafordíthatatlan károkat szenvedjen el a kulturális örökség, amely az egész emberiség öröksége, akkor most kell cselekednünk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, professzor úr. Nagyon súlyos, komoly felelősségről említett, és sürgős cselekvési igényről. Igen, mi is érezzük, hogy sürgősen kell valamit tenni, de azt is érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, mert természetesen meg kell határozni egy utat, megoldásokat, és, term- és természetesen nem minden szereplőért mindenben egyet ezt a vita során is érzékeljük. A felszólalások végén a kollégák fogják megkapni a szót a Kulturális Szakbizottságból. Most pedig átadom a szót Stefano De Caro úrnak, aki a nemzetközi kulturális örökség megőrzésének és helyreállításának tanulmányozásra felállított központ vezetője, IKROM, a rövidítése ennek a nemzetközi szervezetnek. Főleg a fontos szerepe van ennek a szervezetnek a tájékoztatásban is, hiszen az egész világon tájékoztatást adnak azoknak a szakembereknek, akik foglalkoznak a témával. De ön sokkal jobban meg fogja magyarázni, hogy mivel foglalkozik az önök intézete, és várjuk a javaslatait. Köszönöm természetesen én is a meghívást Olaszul beszélek, mert rövidre kell, hogy fogjam a felszólalásomat. Mi is ez az IKROM? Az IKROM egy kormányközi szervezet, ami az icmos hoz képest, vagy az icom hoz képest, amelyek szakmai szervezetek. A miénk kormányközi szervezet, vagyis ilyen szempontból politikai szervezet. 134 tagországunk van jelenleg. Az UNESCO alapította 1956-ban egy UNESCO határozattal döntés született arról, hogy egy független szervezetet, az UNESCO-tól független szervezetet állítanak föl, de az UNESCO mandátum az logikája szerint működik. Ez egy technikai jellegű szervezet, egy ügynökség, feladat a szakemberképzés, a kulturális örökség őrzése és helyreállítása területén. 1958 Olaszországban van a székhelye, és a tavalyi évtől kezdve van egy regionális irodája is az Arab Emirátusokban, Sárdzsá Emirátusban konkrétan, és ennek az irodának a kompetenciája az arab országokra terjed ki. Ez fontos a területi fellépésünk tekintetében. A szervezet fontos tevékenységet végzett nagyon sok régióban. Nemzetközi programokat is követ, regionális programjaink is vannak. Az egyik legfontosabb például az afrikai programunk, ez az Afrikai Kulturális Örökségi Iskola, ezt mi támogatjuk, egy külön alapot állítottunk föl több évvel ezelőtt erre vonatkozóan. Az IKRON vezeti ezt az iskolát, és nemrég a Pánafrikai Unió ezt elismerte, mint pánafrikai érdekeket képviselő iskola Beninben van a székhelye. Az ICROM-nak a költségvetése annyi, mint az UNESCO-é, illetve úgy, mint az UNESCO-é, több részre oszlik, minden ország a ENSZ és UNESCO befizetésének az arányában fizet be hozzánk is szaksági díjat, és ez a 70% és a 30% pedig költségvetésen kívüli alapokból származik. A közgyűlés vezeti, két évente ül össze a közgyűlés, ennek 25 tagú tanács vezetője. Nagyon kicsi az operatív struktúrája, összesen 34 fővel dolgozunk most, és ezek közül 14 szakember, vagyis nagyon könnyű ez a struktúra. Ez előny, mert ez azt is jelenti, hogy muszáj együttműködésben dolgozni. Egyikünk sem tud, egyikünk sem ért mindenhez, úgyhogy együtt kell, hogy dolgozzunk egyetemekkel, nemzeti intézményekkel, mindig az az intézmény amely a leginkább fölkészült az adott kulturális örökség védelmére, vagy meg, a kockázatok megelőzésére. Jelenleg három szektorra oszlik a munkánk. Kommunikáció, mobil és nem mobil kulturális javak. Az alapító okirat szerint a feladat a kulturális örökség védelme és helyreállítása a világban, és az, ennek a területnek a szabályozása. Eredetileg anyagi értelemben vettük a kulturális javakat, és a megőrzésre vonatkozó lehetőségek tanulmányozása volt a feladatunk. Ugyanakkor most már azon gondolkozunk, hogy végül is közösségek védik ezeket a kulturális javakat, és ezért inkább átalakult a feladatunk kapacitásépítésre, vagyis egy olyan támogatást kívánunk biztosítani, hogy maguk a közösségek közösen együtt, az emberek együttműködése meg tudják védeni a saját kulturális javajaikat. Nagyon sok külföldi harcos, foreign fighter, Szíriában, Irakban és máshol európai országból érkezik, vagy legalábbis nyugati országból érkezik, és ez problémát jelent. Vagyis ez azt jelenti, hogy a mi oktatási rendszerünkben, vagy a építési rendszerünkben valamilyen hiány van. Egyértelműen nem voltunk képesek évtizedeken keresztül, tehát nagyon ügyesek voltunk a megőrzésre vonatkozó technikai tudás átadásában, de nem tudtunk olyan társadalmat felépíteni, amelyben a bevándorlók, a kirekesztettek, a kulturális javakat ne úgy érzékeljék, mint a, a társadalom legfelső rétegét érintő témákat, hanem valami olyannak kellett volna, hogy érezzék, ami összefogja a közösséget. És tehát az oktatáshoz kapcsolódik ezeknek a kulturális javaknak a tönkretétele, és nem pedig a megőrzési technikák talán a legfontosabbak. A Mostári híd vagy a Moszuli események. Itt nem arról volt szó, hogy a teljes közösség fellép egy ilyen esetben, mert ha valaki valami tönkre tesz, akkor a társadalom egyik része lép föl a társadalom másik része ellen. De itt pontosan az ellenkező keveset fordul elő, és pontosan az ellenkezője ez annak, mint amit mi gondolunk, hogy a teljes emberiség a tulajdonosa ezeknek a javaknak. Vagyis a kulturális javak az oktatásban nagyon fontos szerepet kell, hogy játszanak, és így most a szakmai képzésben is ezt a középpontba helyzetjük. Nem csak a archeológus, nem csak vegyész kell képezni, hanem fontos, hogy a kulturális jával, kommunikációjával, kommunikációs oldalával is foglalkozunk, nem csak a technikai oldalával. A képzés így nagyon fontossá vált. Mit is lehet tenni? Egyetemen lehet tenni nyilatkozatokat. A nyilatkozatok azon túl, hogy politikai aspektusuk van, lehetővé teszik, hogy általános konszenzus lehessen elérni, például olyan szervezetek tekintetében, mint az Arab Liga, az arab oktatási misszió sárzában tettek egy nyilatkozatot, aztán Palmira után Mogherini, főképviselő asszony Bokova asszony az UNESCO részéről szintén nyilatkozatot tesz. Ezek nagyon fontos nyilatkozatok. Konkrét dolgok is történhetnek, és történnek is. Például a kulturális javakra vonatkozó obszervatórium, amit az UNESCO állított föl, az ICROM, ICOMOS és más szervezetekkel közösen. Más fontos kezdeményezések az ASZOR, a Keleti Kutatás Amerikai Iskolája, aztán Getty Conservation Institute and World Monument Fund, egy digitalizációs, digitális tárat állítanak föl, aztán Victoria and Albert alapítvány, a Yale Egyetem együttműködésével, az Egyesült Királyság hozzájárulásával, aztán a szíriai kulturális örökségi projekt német kezdeményezésről, más hasonló kezdeményezések is vannak. Aztán van egy UNESCO projekt, UNESCO és EU közös projekt. Az EU finanszírozza az UNESCO-nak ezt a jelentős projektjét, a kollégám majd erről fog később beszélni. És ennek a projektnek a keretein belül nagyon sok olyan cselekvés, nagyon sok olyan terv van, amiben mi is részt veszünk az ICROM részéről. Egy emblematikus eset a katasztrofa után elsőként fölépő mentő csapatok felkészítése. Tehát ez lehet, ez a katasztrofa lehet háború, lehet földrengés, ki összeállítottunk Olaszországban, szerveztünk egy tanfolyamot, egy kurzust, és mi a oktatókat képezzük, mi ezt lavina elvnek nevezzük, de ez az úr itt a képen, a, egy egyiptomi orszálák, őt fölkészítettük, és ő maga ö, oktatókból felállított egy csapatot, akik a Kairóban voltak, akkor, amikor a rendőrségen, és utána az Iszlám kutatás Múzeum előtt robbantás történt. Más egy csapatokat is föl akarnak állítani hasonló jelleggel. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sok országban európai támogatással tudjuk képezni ezeket az oktatókat. Beirutban júniusban készült ez a kép, itt a szíriai funkcionálisok képet láttuk, és aztán Jemen számára, Líbia számára és más területek számára is folytatjuk ezt a képzést. Szeretném kiemelni azt, ami az európai kezdeményezésekhez kapcsolódik. Ez az Egyesült Államok legutolsó törvénye, amely felállított egy új szereplőt, az amerikai federális koordinátoroknak a vezetője krízis helyzetben. Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok elnöke felhatalmazza ezt a szemét arra, hogy korlátozásokat vezessen be az importra vonatkozóan, azért, hogy a, megakadályozza, hogy az Egyesült Államokban ilyen szabad kereskedelmi területek alakulhassanak ki. Egyébként az Európai Unió már hasonlót témában lépett, mert a szíriai szankciókat követően az egyik Európai Uniós intézkedés pontosan ezért került módosításra, hogy sürgőségi esetben az importot lehessen szabályozni. Mit lehet még tenni? Meg lehet erősíteni a hasonló szervezetek közötti együttműködés, például az ICOM-ot, aztán a, ezeknek a tiltó listáját. Ezek nagyon hasznosak, de ezeket még pontosítani kell, mert a felügyeletet érdemlő, vagy nyomonkötést érdeklő, érdemlő kulturális javak listáját föl kellene állítani pontosan. Ahogy az adatokból láttuk, ugye 11 millió menekültről van szó, ebből 4 millió közvetlenül a szomszédos országokban csak a szíriai válsághelyzet miatt, és akkor még nem beszélünk a Líbiából és másban érkezőkről. Ezek a gyerekek, ezek a ezekben a táborokban nem csak orvosságra, kenyére, ruhára van szükség, hanem a mi érdekünk, az egész emberiség érdeke, hogy a kulturális javak gondolatát átadjuk nekik. Nem csak olyan értelemben, hogy a múzeumok vagyonára mire gondolunk, hanem a saját falujukban lévő kulturális javakra is, hogy emlékezni tudjanak arra, hogy honnan érkezdenek, hogy mi az identitásuk. A európai gondolat a saját családi kulturális javak kérdése, például fényképek a saját lakáson. Nagyon fontos, hogy föl lehessen tartani a kapcsolatukat az származási országokkal, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy aki befogadja őket, azokban szimpátiát keltsen, hiszen itt pontosan a foreign fighters által keltett szakadékot lehetne áthitalni. Köszönöm szépen, néhány percet több időt is adtam, mert nagyon sajnáltam volna megszakítani ezt a nagyon érdekes beszámolót. Igen, úgy gondolom, hogy ez az utolsó kép, ez meg fog maradni a fejünkben. Nagyon fontos az oktatás, és az Európai Parlamentben szeretnék emlékeztetni arról, hogy tartottunk szemináriumot a sürgőségi oktatásról, és ez a téma ott is fölmerült. Köszönet még egyszer, és most átadom a szót Gilles de aki a Hágai Büntetőbíróság vezető bírója, és Egyébként az én országcsoportomnak a része, a, olyan tekintetben, a, tehát az én országcsoportomban dolgozik a büntetőbíróságon, fontos ilyen szempontból is, a büntetőjog szempontjából is megvizsgáljuk a kulturális javak kérdését. Ön azt fogja bemutatni, hogy ezekben az esetekben, konkrét esetekben milyen szerepe van a bíróságnak, és segíteni fog abban is, hogy jobban megértsük, hogy a mi elképzelésünk, hogy itt nem csak háborús bűnökről van szó, hanem emberiség elleni bűn, bűncselekményekről is, hogy ez megalapozott-e. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Meg is kezdem. A kutra és javak tönkretételének hosszú távon van nagyon kellemetlen hatása, de rövid távon is. Bokova asszony az UNESCO igazgatójának 2012 New York Times-i december 3-ai nyilatkozatát intézne, idézném, vagyis a, a kultúra az nem kollaterális kárnak tekintendő, hanem ez a konfliktusokban, amikor szándékosan támadják meg ezeket a kulturális javakat, az a nemzetközi biztonsági kérdés és Brokova asszonyhoz hasonlóan én is azt mondom, hogy föl kell, hogy vessük azt a kérdést, hogy mi hol is állunk. Nagyon fontos a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepe ebben a témában. Ez egy állandó bíróság, konkrét szerepe van ebben a témában. Ez a szerep a sokszor csak önállóan, csak ez a bíróság, csak ez a szervezet tekinthető feljogosultnak ezekre a lépésekre. Ezért a Nemzetközi Büntetőbíróság tekintetében nagyon fontosak ezek a feladatok. Megmagyaráz ez azt is, hogy mi a három legfontosabb gondolat e-, e tekintetben. Az első, hogy a most már nagyon aggályos szintre jutott ezeknek a kulturális javaknak a tönkretétele. A második megjegyzésem, hogy a kulturális javak tönkretétele bűncselekmény a római egyezmény alapján, és szerepel is az egyezményben. A következő gondolatom, hogy ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetőjét meg kell tudni büntetni. Ez a római egyezmény alapján is rendkívül fontos, és így lehet konkretizálni, hogy mennyire fontos a nemzetközi közösség számára, mennyire fontosak ezek a kulturális javak. A bíróságnak együtt kell működnie más szervezekkel, intézményekkel és államokkal. És szeretnék Benszuda asszony nevében, aki az egyik ügyészünk, nagyon nagy köszöntet mondani az önök munkájáért. A következő témával kell, hogy foglalkozunk az háborús bűnök és a humanitár az emberiség ellen elfogadott, elkövetett bűnök tekintetében a római egyezmény, amely felállította a bíróságunkat, ez az alap jogi eszköz, és biztosítja az eszközöket is a munkánkhoz. Vagyis itt a a statutum 8. cikke alapján ez háborús bű, ugyanakkor lehet a római egyezmény 7. cikke alapján az emberiség elleni bűnnek is tekinthető, és a népírtás esetében is kapcsolódik ez a kulturális javak tönkretételéhez. A háborús, a háborús bűnhöz arra van szükség, hogy fegyveres konfliktus legyen. Most nem fogok belemenni a részletekbe, de kétféle ö, fegyveres a konfliktus van az államok közötti, illetve államon belüli, amikor a kormányerők és az ellenzék ütközik össze. Nem megyek bele ezeknek a részletes definíciójába, de nagyon fontos, hogy ezeket mindig végig gondoljuk. Mindkét esetben fontos, hogy hogyan kell föllépni, és ezt is be fogom mutatni. Mindkét esetben a kulturális javaknak általános védelmet kell biztosítani akár polgári jellegű javaknak tekintelők, akár speciális védelmet érdemelnek, amikor pontosan kulturális örökség részét képezik ezek a javak. És most szeretnék belemenni a részletkérdésekbe, méghozzá nemzetközi fegyveres konfliktus esetét fogom példának venni. Megnézzük az általános védelmet és a specifikus védelmet, mert itt gondolni kell a fosztogatásra és a lefoglalásra is. A 8-as, 8 per B per 2-es cikkre utalnék, ahol a háborús bűnt az alapjak módon határozzák meg. Szándékos támadás, vallásos épületek, oktatási épületek, művészeti épületek, tudományos épületek, vagy karitatív tevékenységű épületek ellen, történelmi műemlékek ellen, kórházak ellen. Ez az első pontosítás. Ez a cikk, ez a támadást pontosítja, hogy mit jelent a támadás. Itt viszont nem szerepel ebben a cikkben, hogy ez sikeres lenne ez a támadás, és az sem szerepel, hogy tényleges kár előfordul-e. Második pontosítás. A cikk a történelmi mm, hely, a történelmi műemlékek elleni támadás is ennek számítja, tehát háborús bűnnek. Ebben a kontextusban egy épületnek a leírása, egy területnek a leírása, egy világörökségének a leírása, ami az UNESCO listájában szerepelne, ez magában nem biztos, hogy a 8-as cikk alapján történelmi helynek szerepelne. Ugyanakkor fontos, hogy ez szerepel a cikk leírásában és a büntetőbíróság ezt a megközelítést támogatja. A második pontosítás még mindig ezzel a cikkel kapcsolatban. Itt az is szerepel, hogy a művészetet szolgáló épületek elleni támadás, tehát a múzeum az kétségtelenül ilyen, de itt nem csak a múzeumok jöhetnek szóba. Egy olyan értelmezést is lehetne ennek adni, hogy az a épület, tehát hogyha maga az épületet támogatják meg, akkor, támogatják meg, akkor is, hogyha nincsenek benne mű, művészeti alkotások, akkor is ebbe a kategóriába származ, számíthat. Vagyis ez azt jelenti, hogy nemzetközi konfliktus esetében általános védelmet érdemelnek ezek a helyek, és most röviden a kettes, négyes, ötös. 13-as és a 16-os bekezdésekről is szeretnék beszámolni. A 13-as bekezdés a tönkretételről és elfoglalásra is szerepel, illetve egy város vagy egy helyiség kifosztásáról is, anélkül, hogy itt konkrétan kulturális javak szerepelnének. De egy városban, egy faluban ugye mindenképpen vannak kulturális javak, és ezért fontos, hogy itt szerepel a lefoglalás, és elkobzás és fosztogatás is. Az országon belüli, például Maliban 2012-ben volt ilyen belső fegyveres támadás esetén is, vagy fegyveres konfliktus esetében is. Hasonló módon a polgári jellegű értékek védelme is fontos, akár belső, akár nemzetközi fegyveres konfliktusról van szó. Tehát a háborús konfliktus esetében akkor ennyit tudtam elmondani nemzetközi és országon belüli konfliktusról. De egy kulturális országok meg elleni támadás, az az emberiség elleni támadásnak is tekinthető. Ez nem feltétlenül van szükség fegyveres konfliktusra. Az emberiség elleni támadás előfordulhat úgy is, hogy nincs fegyveres konfliktus. Tehát van, például, hogyha rendszeresen egy népesség elleni támadásról van szó, vagy egy csoportot, egy közösséget támadnak meg, politik, fai, nemzeti, etnikai, kulturális, vallási vagy szexuális irányultság miatti ok miatt. És röviden a népírtást is szeretném említeni. A romai egyezmény így konkrétan nem említi a kulturális javak elleni támadást népírtás esetén, de a kulturális javak tönkretétele az származhat népírtási szándékból. Hogy gyakorlati kérdéseket is felvessünk, hogy hogyan lehet föllépni az országok részéről. Először is a földrajzi a kompetens országok az állam területén fölléphetnek, ugye most 23 állam tartozik a római egyezményhez ugyanakkor olyan országban, amely nem részes ennek az egyezménynek, nincs lehetőség föllépésre. Vagyis Szíriában és Irakban a Nemzetközi Bíróság nem léphet fel, mert nem részesei nem alárai ennek a romai egyezménynek. De két alternatíva fönnáll még. Az első, hogy gyakran a, az romai egyezmény szerint föl lehet lépni akkor is, hogyha a támadó olyan országból származik, amely részes a romai egyezménynek, akkor is, hogyha a támadás az nem a romai egyezményhez tartozó országban történik. Tehát Irak és Szíria esetében nagyon sok harcos van, akik külföldről származnak, és Franciaországból, Németországból, Egyesült Királyságból. Ez azt jelenti, hogy a az ügyész megállapíthatja ezt a fajta felelősséget, és a szíriaiak és az irakiak a legfőbb felelősek természetesen, de esetleg célzottan, hogyha ilyen támadókról van szó, akik európai országból származnak, tehát nem biztos, hogy föl kell emelni ezt a hierarchiai szintet, de van lehetőség a föllépésére. De pillanatnyilag a bíróság nem aktív ezen a területen. Egy második alternatíva, hogyha a helyzet a Nemzetközi Bíróság és a Biztosági Tanács szerint egy bizonyos szinten túlmutat. Ez is egy másik lehetőség. Egy percet kérek még. Egy szóban. A kulturális jövök védelme mindenki számára fontos. Hogyha, ahogy említett az előttem szóló is, hogyha Elsősorban ez ugye az államnak a feladata, a szubszidiaritás elvét is figyelembe véve, ezt itt mindenki nagyon jól ismeri. De a bírósághoz tartozik ez a téma, hiszen a szükséges kezdeményezéseket megteheti a bíróság. A és javak védelme rendkívül fontos Becuta szönyös szolgálatai számára. Tudjuk, hogy mennyire fontos és milyen lehetőséget biztosít a római egyezmény ebben a témában. Tudjuk, hogy a nemzetközi közvélemény számára is, és a nemzetközi közösség számára mennyire fontos, ezért mi is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy felhívjuk ezen gyűlöletes bűncselekmények ellen a nemzetközi közvélemény figyelmét is. Ebben a kontextusban az ügyésziroda egy körlevelet fog kiadni azért, hogy módszertant írjon le, hogy hogyan lehet, tudunk majd a partnereinket együttműködni a kulturális javak védelme területén. Köszönöm szépen! Nagy örömömre szolgál, hogy van jogi alapja annak, hogy az emberiség elleni bűnnek lehessen tekinteni a kulturális javak elleni támadásokat. Köszönöm szépen ezt a nagyon értékes előadást és fontos, hogy itt a felelősségre vonás kérdéssel is tudtunk beszélni. Most átadnám a kollégáknak a szót a hozzászólás lehetőségére. Kérdéseket is tehetnek föl. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekesek voltak ezek a beszámolók. A vitára 20-25 percünk van, több nincs. Fölírták a neveket, most láttam Truppel kollégát, aztán Ferajent, volt ott, tessék. Helga. Yes, thank you. Köszönöm szépen. Pancerini úrhoz szeretném feltenni a kérésemet, hiszen ő arról beszélt, hogy katonai beavatkozással is felel lépni a kulturális örökségek tönkretétele ellen. Azt szeretném tudni, hogy egészen mostanáig nem kapott politikai többséget a kezdeményezés, pontosan az emberi élet védelme miatt, és ezért nem szívesen gondolkodunk azon a intervencióban, amely politik, kulturális javakat véden, védene. Ezt a koalíció csak akkor jön létre, hogyha politikai támogatást nyer. Vajon valószínűleg tarthat-e ilyen katonai beavatkozást, és milyen, és vajon milyen csapatokra lenne ehhez szükség? Persze ez kényes kérdés és szeretnék erről, mégis szeretnék erről többet hallani, mert véleményem szerint nem túl valószínű, hogy valaha is megtörténik. Grazie, Isabin. Ich habe einmal eine Frage auch an äh, Professor Köszönöm szépen. Én is szeretnék egy kérdést feltenni az előadóknak. Elhangzott egyrészt az, hogy fel kell kelteni az emberek, a közösségek figyelmét a problémára és arra, hogy milyen értéket képviselnek a kulturális javak. Kérdés persze, hogyha valaki háborús konfliktusba kerül, akkor és az életét félti, akkor vaj, vajon felmerül-e benne a kulturális javak védelme? Az egyik példa ugye arról szólt, hogy 300 ember veszítette az életét, ilyen esetben nagyon nehéz ez a helyzet. Milyen konkrét intézkedéseket lehet ilyenkor foganatosítani önök szerint? A második kérdésem pedig Duterte úrnak szól. A tagállamokkal való együttműködés, főként a külföldi harcosok kapcsán, hogyan néz ez ki konkrétan? Hogyha az iszlám államról van szó, akkor az interneten sok olyan videót láthatunk, ahol a tettesek még büszkék is arra, hogy kulturális javakat romboltak le. Van-e itt valamiféle nyomonkövetés, hogyan működik az együttműködés a nemzeti hatóságokkal, hogyha sikerül beazonosítani a személyeket, akik elkövették ezeket a bűncselekményeket. Nyomon követhető-e az, hogy hol tartózkodnak, és valamilyen módon felelősségre vonhatóak-e? Konkrétan hogyan néz ki mindez? Köszönöm. Kollega Julie Ward. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen a lenyűgöző előadásokat és a részletes információt a képzésekről, különféle szakpolitikákról, jogszabályokról, technikai eszközökről. Nagyon érdekes szám, eh, számomra, hiszen az hetet Szerőnicában töltöttem, és alkalmam nyílt eh, egy új kezdeményezésről beszélni, melynek a neve Fogad Örökbe Srebrenicát. Ez egy közösségi kezdeményezés, amely a terület háború előtti életéről gyűjt, gyűjt adatokat. Az ön előadása, amely a közösségi múzeumról szólt, annak a jelentőségéről, hogy hogy családin, hétköznapi örökségi tárgyak mennyire fontosak, mert az embereknek el kellett hagyni a területet. Nem tudták összegyűjteni a családi fotókat, e, szívüknek kedves emlékeiket, amiket korábban megőriztek. E, nem is tudjuk, hogy mit veszítettünk el addig, amíg el nem veszítjük, és Ezeknek a tárgyaknak nincs nagy, ért, nincs nagy pénzbeli értéke, azonban hatalmas, kimondhatatlan, megnevezhetetlen ára van annak a közösségnek a számára, akik ezeket elvesztették, és akik a népírtás áldozataivá váltak. A finanszírozás keretében azonban a nagy projektek kapják a pénzt, és ezek az apró projektek, amelyeket a közösségi aktivisták eh, eh, folytatnak, ezek nagyon küzdenek, bár nagyon fontos szolgálatot tesznek oly módon, hogy eh, archívumot teremtenek, teremtenek nagyon nehéz körülmények között. Ez az egyik kérdésem tehát, hogy miként lehet az ilyen nagyon fontos projekteket támogatni azon is gondolkoztam, hogy a népírtás, a kulturális pusztítás maga is kulturális értéké válik, nagyon nehezen viselhető kulturális értéké, lelkiismereti pontokká, hogyan lehet ezt feldolgozni. Hiszen azt látjuk, hogy az elkövetők megpróbálják meg, megsemmisíteni a bizonyítékokat, de a bizonyíték maguk is kulturális örökségé válnak elmondandó történetté. Tudom, hogy nem ma, ma, ma nem erről van szó, de erre is gondolni kell, hiszen egyre inkább fel kell használnunk ezt az információt ahhoz, hogy a jövő generációjakat neveljük arra, hogy ez hogyan nem történhet meg még egyszer. Nem beszélünk róla, tehát mégis gondolunk gondolnunk kell rá. Grazie, Köszönöm, Zdrojewski kollega. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. E, po pierwsze... Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim, először is e, szeretném megköszönni azt, hogy napirendre tűzte ezt a témát. Én voltam az egyik támogatója a témának, és el is mondanám, hogy miért. Tanulnunk kell a jelenség méretéből, másfelől meg kell tudnunk, hogy hogyan lehet reagálni erre a jelenségre. És harmadszor rá kell jönnünk, hogy milyen mértékben tudjuk felélíteni ezeket a lerombolt emlékeket, és milyen mértékben lehet feltárni ezt a háborút. A digitalizációs folyamatot kell felgyorsítani, mert még Európa, Európában is azt látjuk, hogy a turisták a saját e, középkori emlékeinket e, koptatják el. Tehát tudnunk kell, mit lehet tenni. Igaz az, hogy e, gyerekek halnak meg Afrikában, ivóvíz hiányában, és egész um, falvakat rombolnak be le Szíriában, Szíriában és Irakban. Nem lehet elképzelni, hogy miként lehet katonai különítményt küldeni arra, hogy a um, műemlékeket védjék meg, és nem az embereket. Tehát is, ismernünk kell a dolog léptékét, és nem szabad túlozni. Azt is érzem, hogy nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy pont ezzel kezdtük az előadásokat, hogy megnéztük Bosznia-Hercegovina helyzetét, valamint a lerombolt moszteri régi híd fényképét. Van valamiféle értékelési eszköz arra, hogy milyen hídakat rombolnak le katonai akciók révén, vagy gotikus híreket bár, bármilyen okból. Szíria esetében azt láttuk, hogy a műemlékeket nem katonai akció keretében, vagy háborús tevékenység következtében rombolják le, hanem céltudatosan meghatározott okból. Ezt el kell mondani, ezt hangsúlyozni kell, és egészen más megközelítést igényes, hiszen, hiszen az iszlám állam egy kultúrát akar felszámolni, amelynek szellemi tartama van, amely pedig a társadalom feltételei ellen veszi fel a harcot. Uraim, miként lehet erre válaszolni, miként lehet erre reagálni, hiszen ez nagyon, nagyon nehézen kezelhető bűncselekmény, és mégis fel kell vennünk vele a harcot. Mi az ikromnak a költségvetése? Tudjuk-e, hogy van-e ebben nemzeti rész? Van-e eh, valamiféle jegyzék, digitalizált jegyzék, amely megmutatja, melyek azok a műemlékek, amelyeket már, már leromboltak, amiket a tévében láttunk. Köszönöm szépen. In tudi hvala, da ste povabili tako eminentne predstavnike, da so povedali vsak svoj. Köszönöm szépen, hogy ma napirendre tűztőzhettük ezt a rendkívül fontos kérdést, és köszönöm szépen, hogy meghívtuk ezeket a rendkívül neves szakértőket, akik elmondhatják nekünk, hogy mit is gondolnak a kulturális örökség védelméről, mind Európa határain belül, mind azokon kívül. Örömmel látom, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróságon egy külön egységet hoztak létre, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik, mégpedig sikeresen, de vannak kérdések, amelyeket tisztázni kell, főleg ami a fogalom meghatározásokat illeti, nem csak a kulturális színhely, illetve a kulturális tisztogatás fogalmának a meghatározására van szükség, hanem a népírtás fogalmának meghatározására is. Ezek nem teljesen világos fogalmak, úgy gondolom, hogy a népírtás fogalmát ki kellene terjeszteni minden olyan eseményre, ahol embereket politikai okokból gyilkolnak le tömegesen. Ilyen történt például a második világháború után, 1945 után. A napokban sokat emlegettük Srebrenicát, de talán érdemes lenne azokra is emlékezni, akik a volt Jugoszlávia területén meghaltak, amikor a kommunista erők átvették a hatalmat a tagköztársaságokban. És nem csak egy nemzetről beszélünk itt, hanem 7-8 különböző nemzetről kell beszélnünk, ugyanis a volt Jugoszlávia körülbelül ennyi utódámra, államra bomlott fel. Az ilyen bűncselekményeket a népírtás jelenlegi definíciója szerint nem lehet genocidiumként értelmezni, mint a római statútum, mint pedig az ENSZ berkein belül azonban ezt a fajta fogalom meghatározást ki kell bővíteni, és beszélnünk kell arról is, hogy a kulturális örökség pusztításának kérdését hogyan kezeljük, ez háborús bűncselekmény, avagy sem, mindenképpen beszélni kell erről. Bild képviselője szó. Ma question porte sur le site de Palmi. A kérdésem a szíriai Palmirára vonatkozik, és lenne egy javaslatom is. Soprát kollégával együtt ezt összeállítottuk, azért, hogy hatékonyan be lehessen avatkozni. Beszélt néhány cselekvési lehetőségről, de hogyan a szíriai kapcsolatok tekintetében hogyan lehet azt elérni, hogy az iszlám állam terjedését meg lehessen akadályozni, és meg lehessen védeni az ottani történelmi örökséget. Reggie Morgano. Köszönöm. Én is társulok nagyon szívesen a köszönetekhez. Természetesen elsősorban a meghallgatás megszervezéséért, de az előadásokért is. Az előttem szóló kollégák helyesen kiemelték a fontos szempontokat. Én úgy gondolom, hogy a politikai döntések tekintetében, a cél meghatározása tekintetében az, hogy a kérdéseket egyre inkább pontosítjuk és nagyító alá vesszük, hogy megtaláljuk, hogy milyen konkrét és reális beavatkozási lehetőségek vannak, ezt a folyamatot folytatni kell. Ami elhangzott a három előadó részéről, az nagyon fontos információk voltak, inkább másfajta kérdéseim lennének. Természetesen van a megelőzés aspektusa, vagyis a képzés, oktatás témája, vagyis az, hogy azok, akik ott élnek a történelmi kulturális javak területén, ami nem csak emlékműveket jelent, egyre inkább ők maguk föl kell, hogy ismerjék ezeket az értékeket. Ez a tevékenység rendkívül fontos, elindult, természetesen mindig lehet többet és jobban tenni, segíteni kell, hogy ezek az emberek értsék meg, hogy milyen értékekről van szó, ami az emberiség történelmének a része. Szeretném egy kicsit jobban megérteni, mivel van jogi alap is arra vonatkozóan, hogy ezeket a cselekvéseket az emberiség elleni bűnnek lehessen tekinteni, bűncselekménynek lehessen tekinteni. Mit más, mit többet lehetne még tenni? Egyrészt van a, ezeknek a javaknak a tönkretétele, de a másik oldalon van a kereskedelem is, és nagyon sokszor ugye külföldre kerülnek ezek a országok. Nagyon jól tudjuk, hogy melyek azok a piacok idézőjelben, amelyek a felvevő piacok, és a kereslet az természetesen a saját kontextusunkban is értendő és értelmezendő. Ezért milyen szabályozási lehetőség van a teljesen nemzeti dimenzión túl, hogyan lehet föllépni lényegében a rablás, az értékesítés ellen, és természetesen a, aki megvásárolja ezeket a jószágokat, azok is támogatják ezt a kereskedést. az előttem szóló kollégák más pozitívabb aspektusokkal foglalkoztak. Lehet, hogy itt egy kicsit gyorsabb fellépése lenne szükség itt ezen a másik területen. Biztos, hogy főleg mennyire aktuálisak ezek a kérdések, főleg emiatt több cselekvési lehetőség van ezen a területen. Köszönöm. Ez az utolsó kérdéssel már is lezártuk a kérdések körését, kér, körét, és átadnám a szót az előadóknak. De úrnak és Lencerini úrnak is, hiszen nagyon fontos számomra is, hogy a nemzetközi szervezetek szintjén hogyan működnek ezek a kérdések. Milyen, ugye ikromról beszélt, a kormányközi technikai jellegű szervezetet említette, de én úgy gondolom, hogy itt tényleg az egyetemek közti támogatás és együttműködési lehetőségre is van megoldás. Például a mediterrán egyetemek között már létezik egy ilyen hálózat. Itt is fontos a tájékoztatás, a képzés, a, általában a közvélemény tájékoztatása az általános dokumentációs kérdéseken túl. Az IKROM és az egyetemek között, ha jól tudom, van együttműködés, ez volt ugye az egyik kérdés, hogy ez hogyan működik. Egy másik fontos kérdés a Nemzetközi Büntetőbíróság témája. Egyetértek a kollégákkal. Ha az kimondható, hogy megvan a jogi alap, akkor úgy gondolja ön, hogy Dütert úr, hogy elég egy értelmezés, vagy idézőjelben újra kellene a bíróságnak az alapokiratát fogalmazni, Hát itt gondolni kell például a kulturális javak elleni támadásnak az újraértelmezésére is esetleg szükség lesz. Lenceréni úrnak akadnám át a szót, akkor most 10 percben, vagy kicsit kevesebben zárjuk le? abbiamo il secondo panel. Mert még egy második panel is lesz, a többi kollégának is meg kell adni a lehetőséget. A kereskedelemmel kapcsolatban inkább hagyjuk ezt a kérdést a második panelre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nem olyan könnyű válaszolni ezekre a kérdésekre. Úgy képzelem, hogy a katonai beavatkozás kérdése nagyon vitatott, és biztosítatom önök, önöket, hogy nem támogatom a háborút és a fegyverhasználatot nemzetközi problémák megoldására. Persze a katonai beavatkozás nem válhat el az emberek védelmétől ebben az esetben. Ezt a kettőt össze kell kapcsolni, ez az én álláspontom. Ma a kulturális örökségről beszélünk, ezért erre koncentráltam, de persze egyértelmű mindenki számára, hogy minden Eh, az iszlám állam minden bűncselekményét eh, össze kell kapcsolni. Eh, de Káro úr beszélt erről a gondolatról, erről a szubjektív gondolatról, ami a kulturális örökség, amely túlnyúlik a világörökségi egyezmény 72-es gondolatán az egész emberiség egy, e, egyetemes ért, ért, értékein, minél, ennél sokkal fontosabb az a e, kérdés, hogy az egyes közösségek hogyan értékelik a saját e, e, kultúrájukat, és ezért beszélhetünk emberiesség elleni büntetről, hiszen ezek az emberek nem magukban a kultúrás örökséget rombolják le, hanem az ehhez kapcsolódó kulturális identitást is végül, az ezeknek az embereknek a fizikai identitását, és akik e, így módon menekülniük kell bármiféle beavatkozással e, a kulturális örökséget is megvédjük, amely e, lételemene a közösség kulturális identitásának, és egyidejileg megvédjük a, a közömségség fizikai identitását, a fizikai túlélését. Minden bűncselekmény ezért az szorosan összefügg egymással. És ez pedig e, összefügg azzal a meggondolással, hogy a kulturális örökség lerombolása céltudatos cselekvény, melynek az a célja, hogy a kulturális a közösség saját identitását rombolja le. Én nem értek a katonai kérdésekhez, nagyon sokféle beavatkozás lehetséges, meg kell találni valamiféle politikai eh, hajlandóságot erre, a katonai beavatkozást az eh, adott eh, eset igényeihez kell alakítani, korlátozhat ez a, tám- a katonai támogatásra, amelyet az emberek kapnak, akik küzdenek az iszlám állam ellen. Én az, el szoktam mondani a gondolataimat ezekről a konkrét esetekről, e, mégpedig azt, hogy jobban be kéne oldani a kurdokat a nemzetközi tárgyalásokba, hiszen ők ott vannak a helyszínen, de akár tetszik, akár nem, a kurdok az egyetlen nép, akik felvették a harcot az ISIS ellen. Ezért valamiféle támogatást kéne kapniuk. És a katonai beavatkozás például az elején erre is korlátozódhatna. Kaptam egy kérdést a népírtásról és ennek a definíciójáról. Egyetértek, persze, a népírtás definícióját át, át kell alakítani, eh, hogy kiterjedjen az a kulturális eh, örökségre is, mert ez a eh, is célja is. Jogi szempontból van egy 47-es ENSZ egyezmény, amely meghatározza, hogy a népírtás fizikai, egy közösség fizikai e, elpusztítását jelentés. sajnos mostanában a nemzetközi, nemzetközi bíróság, amely a legfontosabb hatalom ebben e, a nemzetközi jog értelmezésében, e, elismételte, hogy a népírtás csak is a fizikai pusztításra korlátozódik. Amikor én elmondom, hogy a kulturális örökség rombolása is fel, fel, fel, összemérhető a népítással. A jelenlegi jogi helyzetben ezt elutasították, és a leghaladóbb álláspont, amit elfogadhatunk, személyesen persze egyetértek, a népírtás fogalma ki, ki kell, hogy terjedjen a kulturális javakra is, hiszen, nagyon, hiszen abban re, re, rejlik a nép, emberek kulturális identitása. Végül a figyelemfelkeltésről. Dekáró úr beszélt az emberek tudatosságáról saját kulturális örökségükben. Ezekben az országokban az embereket sajnos jobban érdekli valószínűleg a létét folyó harc, Eh, mint a saját örökségük védelme, de a figyelemfelkeltés, a tudatosság növelése azt jelenti, hogy megértetjük ezekkel az emberekkel, hogy a kulturális eh, örökség meghatározó része az ő integritásoknak és eh, azonosságuknak. És hogyha ezt lerombolják, akkor lerombolják az ő történelmüket és az ő identitásukat, amely aztán hatással van a jövőbeni generációkra is kérni, hogy kicsit rövidebben szólaljanak fel, mert különben nem lesz idő a válaszadásra. In due concetti una possibile két koncepció és egy általános válasz, mert nagyon nehéz lenne mindenre választani. Egy befolyás alatt állunk, méghozzá az UNESCO 72-es egyezményének a befolyása alatt állunk. Ez későn született meg az UNESCO történetében a kulturális örökségnek a koncepciója sokkal többet jelent, mint egy lista, egy emberiségi javakról feltett lista, hiszen ezek zászlókként kéne, hogy működjenek a teljes örökség érdekében. Tehát az a politikai szerep, minél nagyobb szám turistikai, turisztikai kihasználása ennek a, ezeknek a helyeteknek, és azért Palmiráról sokat beszélünk, és más esetleg 50 érintett helyről nem beszélünk. Hogyha megnézzük a listát, a célokat jelent, célt is jelent, ugye itt akció-reakció hatására van szó, hogyha én reklámot akarok, akkor azt hangsúlyozom azt az eseményt, amivel legjobban el tudom adni az újságomat. Tehát a palmirai esetnek nagyon nagy a média visszhangja, de az a örökség, amit a teljes oktatási rendszer is jelent, az összes épület, de maga az emlék, a memória, az sokkal szélesebb körben értelmezendő. Egyrészt politikai és média célokkal beszélünk itt a nemzetközi értékű örökségekről. Másrészt van egy kérdés, ami nem sikerült megoldani, ez a nemzeti identitás. A mi államaink, Olaszország, Németország, a 90-as évek, vagy a 80-as évekből származik, tehát a 19. századból, és akkor alakult ki a nemzet elképzelése, tönkretéve a kommunitarizmusi elvet, egy integráltabb kulturális identitás elvet. Egy, egy vagy más kulturális identitást hangsúlyozva, és főleg egymásra szembeállítva ezeket a kulturális identitásokat. Az UNESCO egyik elve a, az, hogy értékeljük a másságot, a különbözőséget, vagyis a kulturális örökséget is, hogyha más, mint a miénk, azt is értékeljük. Tehát nem mondjuk azt, hogy az az identitás, az az ellentéte és háború keretében alakult ki. Persze a háború az a történelem része, de hogy adjunk, azt, hogy értéket adunk a háború hatásának azért, hogy nemzeti identitást alakítsunk ki, ez csak azt jelenti, hogy megteremtjük a tártalajt a következő háborúhoz. Ezért a, amin dolgoznunk kell, az egyik, hogy az örökség, az egy nagyon komplex dolog, ami átölel különféle identitásokat. Egyébként Rómában a Kolosseumot kik fogják föntartani, majd a kínaiak, vagy a bevándorlók? Az a jövő, ami felé nézünk, ez egy komplexebb jövő, nem a 800-as évek nemzetiségen alapuló népeinek a helyzete, ezért olyan közösségeken kell dolgoznunk, amelyek megértik, hogy a különbség az érték. Köszönöm, nagyon fontos volt ez a pontosítás. De tehát, köszönöm elnök azt, hogy röviden néhány kérdésre fogok csak válaszolni a kulturális javak védelme a, magának a nép, népességnek a részéről, és ez milyen nehézséget is jelent, hiszen az életüket fenyegető események történnek. Malit említeném, a népesség megőrizte a könyvtárban található művek egy részét. Tehát látszik, hogy a figyelmfelkeltés emberi szinten a kulturális javak értékének a hangsúlyozása valójában hozzájárult ahhoz, hogy a maga a nehéz körülmények között élő lakosság is fölépett a kulturális javak védelme érdekében. A harcosok kérdése, képviselőasszony, Szíria, Irak, a videók, a bíróság nem tudja, hogy kik ezek a személyek, amelyek fölépnek, tehát az államoknak kell fölépniük ezekben az esetekben. Most nagyon sok videót láthatunk különböző média eszközöken, és mindez tárolható, és van arcfelismerő program, van járműfelismerő lehetőségi technika, úgyhogy ezeken a területeken nagyon hasznosak ezek az új technikák képviselő úr, ön említette a digitalizációt. Ez rendkívül fontos. Vannak háromdimenziós helyreállítási programok. Nem csak az a teszi ez lehetőség, lehetővé, hogy magát a műemléket helyreállítsuk, hanem meg lehet azt is vizsgálni, hogy mire hasonlított ez a műemlék a tönkretétel előtt és azután, és nem biztos, hogy magától értetődő hogy az idő okozta esetleg a ö, problémákat, vagy a sérüléseket, vagy pedig háborús okai, okai vannak, és ezért nagyon fontos ez a dokumentáció. Ö, nagyon könnyű most már ilyen megoldásokat találni, és digitalizálni ezeket a képeket és információkat a szövegértelmezés, és hogy esetleg elnök asszony felvetette, hogy változtatni kell-e a népításnak a definícióját. Azok az eszközök, amelyekkel most rendelkezünk, a háborús bűnök és az emberiség ellen követett bűnök tekintetében lehetővé teszi a föllépést a fosztogatás és a rablás esetére is. Ezért lehetőség van arra, hogy az elkövetőket üldözni lehessen. Mali esetében is ez így történt. Az a fontos, hogy legyen az államok között együttműködés. Személyesen azt tudom mondani, hogy fontos lenne a népítás definícióját kibővíteni, a kulturális javakat is lefedni, hiszen az emlékeket teszik tönkre, azt teszik tönkre, amikből, amik alapján az egyes generációk a saját identitásukat fel tudnak építeni. Ezért itt valóban ez így kibővíthető lenne ez a definíció. Természetesen fontos lenne, hogy ezek az államok egyeztessenek, és természetesen ez egy nagyon hosszas eljárás lenne. Köszönöm szépen, és köszönet mindenkinek az első panel részvevőinek. Egyébként írásban is megvannak a felszólalások, ezeket majd közre fogjuk adni, és miközben önök helyet foglalnak a teremben, szeretném megkérni a következő előadókat, hogy jöjjenek fel a pódiumra. Közben bemutatom őket, egy kicsit késésben vagyunk már így is, legalább időt nyerünk. Kérem, kérem foglaljanak itt helyet. Okay. Allora, eh, il secondo panel. Második panel a program szerint a kulturális javak kereskedelmével foglalkozik, ahogy már korábban is elhangzott. Az nsbt nek két fontos határozata volt, egy 2013-as és egy 2015-ös. Az egyik Irakra, a másik Szirakra vonatkozik. Az Európai Unió is ezekhez társult. Azt kell megértenünk, hogy mennyire működnek ezek a határozatok, és milyen nyitott kérdések vannak még. Allora, noi abbiamo con noi, intanto vi siete... Miközben itt helyet foglalnak az előadók, be is mutatom őket. Mark André Rönnal professzor, a Genfi Művészeti és Jogi Egyetem vezetője, a kulturális javak illegális kereskedelmével foglalkozik. Edward Lans az UNESCO képviseletében, és Fabrizio Panone az Interpol-tól. Interpol-tól. A bemutatás sorrendjében hallgatjuk meg az előadásokat. A Renault professzori a szó először. Köszönöm elnök asszony, hölgyeim és uraim! A téma rendkívül fontos, és kapcsolódik a korábbi, az első panel témájához is, vagyis a kulturális javak illegális kereskedelme a témánk, a konfliktus területekről származás, származó javakról van szó, Irak, Szíria jelenleg. Arra szeretnék koncentrálni, hogy mit lehet tenni ebben a témában az Európai Unió keretei között. Három intézkedés, három lehetőséget látok. Az első a helyi intézkedések, aztán az importra vonatkozó intézkedések és a visszaszolgáltatás támogató intézkedések. Röviden a jelenlegi jogi rendszer, a jogi keretekről, nemzetközi szövegeken alapul mindez, erről már volt szó, és egyébként Edward Klans is fog erről még beszélni. 1970 az UNESCO határozat, és más fontos szövegek is foglalkoznak ezzel a témában. Hágai 54-es egyezmény, és az első jegyzőkönyv, amit sokszor elfelejtenek, azt is 54-ben fogadták el, és ami a fosztogatás megelőzésével foglalkozik területfoglalás esetén, és természetesen vannak újabb szövegek is, például a biztonsági tanács határozata 1999-es határozat. Tehát nagyon sok jogi eszköz áll rendelkezésre, és most konkrétan először is szeretnék beszélni, hogy milyen intézkedéseket lehet hozni a területen. Természetesen támogatni kell a végrehajtását ezeknek a szabályoknak, és meg kell előzni az összes fajta fosztogatást. Mit tehet az Európai Unió? Szerintem együttműködhet, a helyi területek, a múzeumok, a fontos archeológiai területek védelmében, a veszélyes időszakokban, a kulturális javak védelme érdekében. Többször már fölmerült ez a példa. Maliban maga a civil társadalom nagyban részt vett a tárgyak védelmében, a kéziratok védelmében, Tombuktu kéziratok védelmében, tehát a civil társadalom is ebben részt vett, és őket lehet ötket, kell támogatni. Aztán képzeljék el a safe havenek felállítását, vagyis a kulturális javak mentési helyeinek a kialakítását, ez lehet külföldön, ahol lehetőség lenne a kulturális javak védelmére. És ezek a safe havenek már szerepelnek a svájci jogalkotásban, elnézést, hogy erre utalok, de a federális jog a kulturális javak védelme tekintetében lehetővé teszi fegyveres konfliktusok esetén a safe havenek felállítását. Úgyhogy el lehetne képzelni, hogyha ezt általánosan lehetne tenni más esetekre is az Európai Unió keretei között. Első téma ez lett volna. A második az import ellenőrzés rendkívül fontosnak tartom. Szigorú import ellenőrzés Az Európai Unió jogában most szerepel az export ellenőrzés. Elfogadtak egy rendeletet, ami lehetővé teszi ezt az ellenőrzést. De mi a helyzet az importtal? Nincs túl sok feladat a tekintetben, hiszen normális, hogy általában azt nem szoktak ellenőrizni, hogy mi lép be, hanem azt szokták ellenőrizni, hogy mi lép ki. De ha különösen kockázatos eh, helyzetről van szó, például Irak és Szíria esetében számomra rendkívül fontos lenne, hogy felállítsák ezt az import ellenőrzést. Egyébként az önök eh, jelentésének is az egyik témája ez az import ellenőrzési javaslat. Annyira nem bonyolult ezt felállítani, persze erőfeszítéseket kell tenni, de a vám hatóságokkal meg lehet vizsgálni, a, például egy igazolás vagy tanúsítvány előírását, és hogyha nincs ilyen tanúsítvány, akkor nem lehet importálni ezt a jószágot, mert akkor felmerül, hogy valamilyen szabásértés történt. Szerintem az ellenőrzést ami egyébként bizonyos konkrét esetben, amikor két oldalú megállapodások vannak bizonyos államok között, ez már létezik is. Ezt lehetne általánossá tenni az egész Európai Unió számára, például Irakból és Szíriából származó tárgyak esetére. Harmadik megjegyzésem, hogyha illegális import történik, hogyha nem sikerült megakadályozni az európai importot, akkor egy visszaszolgáltatási rendszert kell felállítani, amely működik, a származási ország felé, és hogy vissza lehessen szolgáltatni ezeket a javakat. Egyébként az Európai Uniósokban ez szerepel a visszaszolgáltatási irányelv keretében, amit nemrég vizsgáltak felül. Ez egy 95-ös egyezményben egyébként az ötös cikkben szerepel. Tehát föl lehetne állítani egy rendszert, aminek az alapja, hogy meg kell állapítani a jószágnak a származását, hogyha X országba származik, mondjuk jelenleg Irakból vagy Szíriából, akkor az import esetén, hogyha föl lehet térképezni, hogy ez egy kulturális jószág, akkor szinte automatikusan visszaszolgáltatást kéne elérni, és ez az Európai Unió irányelveiben szerepel, úgyhogy ezt ki lehetne terjeszteni arra a területre is. Hogy vissza lehet-e azonnal ö, szolgáltatni ezeket a javakat, vagy meg kéne várni a fegyveres konfliktus végét, ez egy bonyolult kérdés. Minden esetre el lehetne képzelni egy ilyen rendszert, mondjuk akár egy safe haven rendszert, helyzetet, e, és ott lehetne tárolni a visszaszolgáltatásig ezeket a tárgyakat. Yeah azok az államok, amelyek ilyen visszaszolgáltatási rendszert elfogadtak, ezekben az országokban virágzik az önkéntes visszaszolgáltatás, mert nagyon sok ember, aki illegálisan jutott hozzá ilyen javakhoz, vagy ugye nagyon nagy a szankció, nagyon magas a szankció, ezért önkéntesen visszaszolgáltatják ezeket a tárgyalakat. Genfben nagyon sok ilyen eset van, vannak ilyen tárgyak, amelyeket önkéntesen vissza a gyűjtők, mert tudták, hogy nagyon nagy, magas szankciókat kockáztatnak, hogyha megtartják ezeket a tárgyakat. Tehát a megelőzésen kell dolgozni, a safe segítségével dolgozni kell konkrétan a import ellenőrzésen, és Hogyha támogatjuk a visszaszolgáltatást, akkor már nagyon sokat tettünk, és nagyon hasznos lenne ez az Európai Unió számára, és köszönöm. Elnök, köszönöm, és köszönöm, hogy milyen egyértelműen fogalmazott, konkrét eh, javaslatokat tett Rana professzor úr. Edward Lánsél szó az UNESCO részéről, ő felel az UNESCO egyezmény nyomon követéséről, erről az 1970-es UNESCO egyezményről, amiről nagyon sokat beszéltünk, és aminek a célja az kulturális javak illegális exportja, importjának a megakadályozása. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit. Látták már, említették az UNESCO egyezményét, és egyébként a UNESCO képviselő sokszor részt vesznek az önök munkájában. Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak a munkájáért, és hogy az UNIDROA együttműködés is működik, ez nagyon ösztönző számunkra. Bokova asszony és az Unidroás, Unidroában dolgozó kollégám is már részt vett az önök munkájában. Röviden szeretnék emlékeztetni arra, hogy milyen jogi keretek között dolgozunk. Ez hat egyezményt jelent. Ezek vonatkoznak a kulturális javak kutatási javak visszaszolgáltatására, ez egy 1995 es UNITROA egyezményen alapul, és ez egy UNESCO egyezményben is szerepelt. Az 1970-es UNESCO egyezmény, ami az alap szöveg az illegális kulturális javak kereskedelmére tekintetében, a múlt héten volt a 129. találkozó ebben a témában, és az Európai Unió részéről Írország, Letország, Lettország és Málta tagja csak ennek, és hát reméljük, hogy más országok is csatlakozni fognak, mert akkor az Európai Unió példaértékű lenne ebben a témában. Az UNIDROA tekintetében 307 van ez egy kicsit gyengébb alapokon nyugszik, hiszen elsősorban olyan országok csatlakoznak, amelyek esetében nagyon sok erőfeszítést várunk el ezektől az országoktól. Itt operációs rendszert kívánok kiállítani a visszaszolgáltatás tekintetében. Intenzív hosszogatás, intenzív kelet, közekeleti keleti kulturális javak tönkretétele esetében az UNIDRA kell, hogy föllépjen, és minél több ország ratifikálja ezt az egyezményt, annál kevesebb lehetőség lesz ezeknek a cselekményeknek az elkövetésére. Az Európai Unióval folytatott munka már nagyon rég múltra tekint vissza. A Kultnet hálózaton keresztül működik ez, illetve JAESZ eh, támogatási mechanizmuson keresztül, volt egy marakosi, marakesi találkozó, az afrikai államokkal foglalkoztunk itt, és itt is az afrikai illegális kereskedelmmel. Nagyon fontos európai projektekben veszünk részt a szíriai kulturális javak védelme eh, területén. Több mint egy évvel ezelőtt az Európai Unió támogatásával 2,5 milliárd eurós eh, összeggel működik ez a kezdeményezés. A cél a béke helyreállítása és a szíriai nép számára fenntartható fejlődés biztosítása, a kultúrás örökség védelme és helyreállítása keretei között. Ez egy rendkívül fontos munka, Beiruti irodánk irányítja, de természetesen szorosan együttműködünk a partnerekkel. Egy nemzetközi obszervatóriumot is felállítottunk, ami lehetővé teszi, hogy közelről tudjuk figyelmel követni, hogy mi történik a helyszínen, milyen fosztogatás, milyen tönkretétel, milyen mm, ingatlan területek érintettek leginkább milyen egyéb javak esetében történik sérülés, tehát itt materiális és immateriális javakkal is foglalkozunk. A projekt keretében, az UNESCO Európai Uniós projekt keretében Palmira nagyon aggályos számunkra, ugye a szimbolikus oroszán szobor tönkretétele nagyon sajnálatos mindenki számára, és a tombói szentélyek ahol robbantás történt. Jelenleg eh, Mamadou Karin fog majd beszélni, ugye most eh, a területi területen az emberek eh, nagyon sokat tesznek a, ezeknek az értékeknek a védelméért, és ezért tiszteljük őket. Ez példaértékű, példaértékű a múzeumi gyűjtemények esetében is ez történik a múzeumok fosztogatása ellen nagyon sokat tesznek a helyiek. Az Európai Uniós Partnerség szakértőkön keresztül is működik. Jelenleg 120 szakértővel dolgozunk Szíriában, konszultációt folytatunk velük, a kulturális javak visszaszolgáltatása területén, illetve az ingatlan javak védelme területén is. A információ csere is nagyon fontos ezen a területen a hálózathoz interneten keresztül lehet csatlakozni. Jelenleg másfél évvel az observatórium felállítását követően a következő eredményekről tudunk beszámolni. Ez a képernyő kicsiben látszik, de konkrétan több nemzetközi szakértői találkozót szerveztünk, felállítottunk egy szakértői hálózatot, ahol információcsere folyik, és képzés is fog történni, konkrét workshopokat szervezünk a kulturális javak védelme érdekében. Az Aleppo Múzeumban 2011. októberében tartottunk egy találkozót, aztán a szíriai rendőrség képzését is megszerveztük 2014. novemberében az eltulajdonított javak tekintetében, hasonló módon a vámhatóságok szakembereit is képeztük, hiszen a regionális, de nemzetközi probléma is ez a kereskedelem. Nagyon gyorsan történik ezeknek a javaknak a kereskedelme. Aztán kulturális javak, ingatlan és immateriális javak védelmével is foglalkoztunk a képzések során. Több mint száz fő képzése történt akik Szíriából és a szomszédos országokból érkeztek. A főigazgatóság minden partnert mobilizált, Interpol természetesen, aztán a Nemzetközi Vámszervezet, akikkel szorosan együttműködünk, és számítunk az Európai Unióra is, a, abban, hogy segítsen a Nemzetközi Vámszervezettel való együttműködés, Unitroelt és az ENSZ biztonsági tanácsa a 2099-es határozat alapján az ENSZ tagjai, tehát a világ majdnem ilyen országa be kell, hogy számoljon a határozat végrehajtásáról. A UNESCO, Interpol foglalkozik az információszerzéssel. Körülbelül 30 ország már választ adott erre a feladatra, és néhány, tehát valamilyen időn belül, vagy nem sokára majd közé tesszük ezeket a jelentéseket. Az európai államok nagyon sokszor említették az európai irányelv felülvizsgálatát, és az európai szintű intézkedéseket a kulturális javak védelme tekintetében, amit beépítenek a saját nemzeti politikájukba. Be kell, hogy fejezem az előadásomat. Talán még annyit szeretnék mondani, hogy mit tehetünk az információk ellenőrzése nagyon nehéz, az UNESCO érkező információk, a partnereinktől, Interpoltól kapjuk ezeket az információkat, hiszen nem tudjuk, hogy pontosan eh, mi lép ki az országokba, és hova kerülnek ezek a javak. Szorosan együttműködünk a eh, kulturális javakkereskedelmi szervező szervezetekkel, de nem lehet tudni, hogy Szíriából vagy Irakból eh, hogyan kerülnek be, és mi kerül be a fekete piacra. Itt magángyűjtők, a vevők általában, a skrupulus nélküliek, akik konkrétan fellépnek a vagy, szíriai vagy iraki határon, és így lehet, hogy 10-20 év vagy több generáció is végig éli az életét, mire bármilyen információra lehet majd jutni, konkrétabb információra. Nagyon sok tárgy egyébként másolat, és itt a terroristák támogatása vagy finanszírozása is sajnos valós probléma. A dokumentáció is problémás, az exportigazolások, hiszen ezeket is hamisítják. Itt sok erőfeszítést kell, hogy tegyünk az expo tanúsítványok területén, és reméljük az import tanúsítványok területén is az önök támogatásával, mert nagyon sok hamis dokumentum van forgalomban. Az internetes forgalmat is nagyon nehéz ellenőrizni. Itt nem nagy darabokról van szó, hanem sok ezer kis darabról, amelyeket ugye lehet titkolni, és az nem lehet nyomon követni ezeknek az internetes kereskedelmi forgalmát az Európai Unió támogatásával a nemzetközi, illetve a nemzeti jogszabályokat is át kell tekinteni, a kulturális javak elleni támadást büntethetővé kell tenni. Nagyon fontos a második jegyzőkönyv, a második protokoll, amit ratifikálni kell minél előbb, és reméljük, hogy az Európai Unió mindent megtesz ennek érdekében. Ezek a legfontosabb témák, amikről beszélni akartam számolunk az önök támogatására a ratifikáció témájában, a nemzeti jogalkotás harmonizáció területén, hogy az egyes Európai Uniós tagállamokban hasonlóan történjen ezeknek az eseteknek a megítélése. Az export tanúsítvány esetében sokszor magukat tárgyakat kísérik ezek a tanúsítványok, aztán a művészeti tárgyak kereskedőnek a szabályzása is nagyon fontos együttműködés a rendőrséggel, az oktatási, a figyelmfelhívási kampányok, a hírszerzési munka is nagyon érzékeny kérdés. Nagyon nehezen jutunk hozzá mi is az információhoz, és nagyon fontos a pénzmosás elleni harc is. Köszönöm. Nagyon komplikált, hosszú ez a lista. Köszönöm az előadását, és Fabrizio Pannone a következő előadónk, aki az Interpol hírszerzési irodájának a vezetője. Tehát ő arról fog beszélni, hogy hogyan lehet harcolni az illegális kereskedelem ellen. Hát remélem, hogy 8-10 percben meg tudja fogalmazni az előadását. Mi? Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek ezen a nyilvános meghallgatáson. Köszönöm, hogy meghívták az Interpolt erre az ülésre. Egy konkrét eszközt szeretnék bemutatni, amelyet az illegális kereskedelem elleni felépésben használunk a kulturális javak területén, de ha a későbbiekben lenne kérdésük, ezekkel kapcsolatosan természetesen szívesen válaszolok önöknek. Tehát a kulturális javak eh, eltulajdonítása és az azokkal való illegális kereskedelemmel az elkövetők megfosztják a közösségeket és a nemzeteket a kulturális örökségüktől, és az illegális kereskedelemhez is hozzájárulnak. Az érintett bűnözők hatalmas profitra tesznek szert, miközben a szervezett bűnözéshez fűződő szálak hatalmas veszélyt jelentenek a társadalom egészére nézve. Az illegális kereskedelem nemzetközi jelenség, és hatékony fellépésre van szükség, azaz olyan lépésekre, ellenlépésekre, amelyeket nemzetközi szinten foganatosítunk a jelenség elleni. Sikeres fellépés érdekében az Interpol 1995 óta rendelkezésre bocsájtotta a tagállamok számára azt az adatbázist, amelyben az eltulajdonított műalkotások szerepelnek. Ezt azóta is továbbfejlesztettük. Miért fontos, hogy legyen egy külön adatbázis erre a célra? Először is mindenképpen meg, látni kell azt, hogy nagyon nehéz megvédeni, vagy megőrizni olyasmit, amit nem ismerünk. Ez sokszor igaz azokra kulturális javakra, amelyek nem régiben kerültek napvilágra, például ásatások során, illetve régészeti munkálatok során, ezért nagyon fontos, hogy az egyes tagállamoknak legyen saját adatbázisuk a kulturális örökségüket illetően, és ezt az információt fel tudják használni akkor, hogyha egy-egy műalkotás eltűnik, mert csak így lehet egy nemzetközi keresési folyamatot elindítani azzal a célral, hogy a műalkotás megkerüljön. Továbbá az információ köröztetése szélesebb körben megkönnyíti a fellépést az illegális kereskedelemmel szemben. A az Európa Tanács szintén felismerte, mekkora problémát jelent ez a jelenség. 2008-ban az Európa Tanács világosan kimondta, hogy támogatja az Interpol fellépését, illetve az adatbázis bővítését, és segít abban, hogy egy automatizált adatbázis rendszer jöjjön létre, amelybe maguk a tagállamok viszik be közvetlenül az új adatokat, és amely a legújabb technológiákat alkalmazza. 2009-ben e célból az Interpol főtitkársága úgy döntött, hogy egy külön munkacsoportot hoz létre. A munkacsoportban Olyan specializált rendőri erők kaptak helyet kilenc különböző tagországból, amelyek a kulturális javakkal való illegális kereskedelemmel foglalkoznak. 2009-ben és 2010-ben volt egy-egy találkozója ennek a munkacsoportnak. A találkozók eredményeképpen konszenzus született három lehetséges forgatókönyvvel kapcsolatosan, és azzal kapcsolatosan, hogy korszerűsíteni kell az Interpol adatbázisát. A képernyőn azt láthatják, hogy hogyan lehet hozzáférést kérni az adatbázishoz, és miután valaki felhasználó nevet és jelszót kap, egy ilyen kereső oldal jelenik meg. Itt lehet tehát konkrét műalkotások után keresni, illetve konkrét műalkotásokra rákeresni. 2014. október 17-én Olaszország erre szakosodott rendőri osztálya megkezdte az adatbázis modernizálását, illetve pályázatot nyújtott be az Európai Bizottsághoz Az ISAC e program keretein belül 15 EU-s ország csatlakozott a kezdeményezéshez, és az Interpol főtitkársága pedig szintén partnerként vesz részt ebben a projektben. A Psziché projektet, tehát ezt a korszerűsítési projektet 2015. augusztus 27-ig kell lezárni, illetve befejezni, és a következő intézkedések tartoznak hozzá. Az első egy strukturált üzenetküldő rendszer létrehozása az Interpol adatbázisához, illetve ennek a végrehajtása, a gyakorlati megvalósítása, hogy más, a második lépés, amely ide tartozik, egy olyan internetes szolgáltatás létrehozása, amely lehetővé teszi, hogy az olasz Leonardo adatbázis közvetlenül összekapcsolód, összekapcsolható legyen az Interpol adatbázisával. Ezt az olasz adatbázist egyébként Kosta asszony is említette már. Tehát gyakorlatilag egyfajta közvetlen adattranszfer jöhetne létre, és a jövőben minden tagállam számára lehetővé válhatna egy ilyen közvetlen adattranszfer. Az Interpol összes tagállama tehát egy ilyen lehetőséget kapna. A harmadik fellépés egy képösszehasonlító eszköz létrehozása, illetve integrálás az adatbázisba azért, hogy a keresés könnyebbé váljon. A negyedik és utolsó intézkedés pedig a projekt eredményeinek ismertete, ismertetése azon bűnöldöző szervekkel, amelyek használják a rendszert. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy a kulturális javak védelme mind nemzeti, mind nemzetközi szinten megköveteli azt, hogy egy multidisciplináris megközelítést alkalmazzunk, nem csak a biztonsági és bűnöldözési ágazatokat kell bevonni, hanem mindenkit, aki a kulturális örökség kérdéskörével foglalkozik. Mindannyian hozzájárulhatnak a közös munka révén a közös cél eléréséhez, az információ csere az ellopott, eltulajdonított kulturális javakról az összes érintett körében, beleértve a nemzetközi szervezeteket, a múzeumokat, a műkereskedőket és így tovább elősegítheti ezt a munkát. 2009. augusztusában az Interpol úgy döntött, hogy online elérhetővé teszi biztonságos hozzáféréssel az adatbázisát. Most tehát az adatbázis minden egyes személy számára elérhető a világ bármely pontján. Bárki hozzáférhet, aki rákeresne egy-egy műalkotásra. Ahogyan az imént is bemutattam, egyszerűen el lehet látogatni a weboldalra, és lehet kérni egy felhasználó nevet és jelszót, és teljesen költségmentesen lehet hozzáférni az adatbázishoz, tehát ingyenes. ...2015. augusztusa után megváltozik az Interpol eh, felhasználói interfésze, felhasználó barátabb lesz, egyszerűbb lesz a keresés a jövőben. Ne habozzanak, hogyha szeretnének hozzáférést kérni, tegyék meg nyugodtan. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon érdekes ez a projekt, tényleg nagyon ígéretes és pont abba az irányba mutat, amit mi is mondtuk, hogy be kell osztani a dokumentációt. Most megadnám a szót a felszólalásra, mindenkit kérek, hogy két percben szólaljon föl maximum, mert nem lesz idő. Grammatikákis, e Trupel, e Sojdrova. E Zojewski, prego. Szeretném megköszönni mindenkinek az információt. Nagyon érdekes információkat hallottunk. Penóni úrnak lesz, lesz egy kérdésem. Megjelent az információ arról, hogy az Interpol 6000 különféle tárgyat keres 120 országban, köztük a, egy lengyel múzeum tárgyait is. Nyolcezer különféle tárgyról van szó, amelyet elloptak múzeumokból. Meg kell néznünk, hogy mennyire hatékony e, a nyomozás e, oly módon, hogy aukciós házakat e, figyelünk meg. Amikor az adatbázisról beszélt, azt szeretném tudni, hogy önök hogy mérik ennek a hatékonyságát. Grammatika Kiszkör? Εγώ θα αρχίσω, κυρία Πρόεδρε, από μια εμπειρία που εσείς αναφέρατε. Ένα κασόν. egy tapasztalatról szeretnék beszámolni, amelyet ön említett. Az Amfipolinszi látogatásról Tesszalonikenben örömmel hallottam öntől erről, és arról a tényről, hogy nagyon sikeres látogatás volt politikai szempontból is Eh, ebből fakad a kérdésem is. Kapcsolódik a műtárgyak illegális kereskedelmével, és az UNESCO-i és az Interpol eh, szempontjához is. Szeretnék eh, beszámolni most valami másról, mégpedig az Elgin márványok visszajuttatására Görög, Görögországba. Önök tudják, hogy a márványok felét erőszakkal vették el az oszmán birodalom idején, és Elgin Lord vette el, és nagyon sok igyekezett történt azért, hogy visszajutassák ezeket Görögországba. Nagyon érzékeny a kérdés. Készült egy elemzés a British Múzeum részéről. Felmérték a helyzetet, és az volt az eredmény, hogy nem kaphatjuk vissza az egén márványokat, hiszen nem, mert nem tudjuk megfelelő helyszínre kiállítani pedig, van, pedig létrejött az új és gyönyörű Akropoliszi Múzeum, ami mindenkinek a csodálatát elnyeri, de sajnos a márványokat nem juttatják vissza, így az ő helyük üresen áll. Szeretném tudni, hogy az UNESCO-nak mi a hivatalos álláspontja az egén márványokról hiszen az a mi a kulturális örökségünk része, tehát Görögországé. Az UNESCO pedig bár próbáltak közvetíteni, e, visszautasították ezeket az igyekezeteket. A kérdésem tehát a következő mind a három előadó részére, hiszen kapcsolódhat mind három témához hogy önök mit gondolnak pont erről a kérdésről. Önöktől szeretném hallani, és azt szeretném hallani, hogy milyen tanácsot tudnak adni Görögországnak, hogy megoldást találhassanak erre a nagyon fontos kérdésre. Elnök asszony, számunkra nagyon jó útmutató lenne. Köszönöm szépen. Csöpel asszony követ. Most le is zárnám a hozzászólásokat ezzel. Much for your presentation. Köszönöm szépen az elmondottakat, nagyon érdekes volt az, amit hallhattunk, és az az érzésem, hogy megpróbálnak egymással együttműködni, de érdekelne, hogy az intézményeik között vajon léteznek-e még lehetőségek a jobb együttműködésre? Mindent megtesznek a jobb adatbázisok létrehozásáért, és azért, hogy a lehető leghatékonyabban fel tudjunk lépni az illegális kereskedelmelemmel szemben, de mégis van-e valamiféle számadat arra vonatkozólag, hogy konkrétan mennyi műalkotás jut el az Európai Unió határain belőle illegálisan, annak ellenére, hogy az elmúlt években rendkívül erőfeszítéseket tettek. Mi tehát az előrelépés, mekkora az előrelépés az azonosításban, és mit gondolnak az erőfeszítéseik ellenére, mégis hány műalkotás jut be az EU-ba illegálisan. Köszönöm, Sojdrova képviselő. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, akik megosztották velünk a tapasztalatukat a szakmai munkájuk tekintetében. Úgy gondolom mindenki megteszi azt, amit megtehet a saját köreiben. A Fabrizio Panone úrhoz lenne egy kérdésem. Az illegális kereskedelem elleni harc, tehát a művészi alkotások illegális kereskedelem elleni harc, az nagyon specifikus és nehéz. Úgy gondolom, hogy az ön, önök munkája nagyon sikeres. a listán. Ebben a regiszterben vannak leírások, de a kérdésem az, hogy vannak-e példák, van-e körforgás ebben a témában, ugye önök ezt a regisztert használják arra, hogy megtalálják ezeknek a javaknak a birtokosait. Sikeresek-e abban, meg tudják-e találni valóban a birtokosokat, meg tudják mondani, hogy mennyi a körforgás. Itt a lista tekintetében tehát nem tudom, hogy megértette a kérdésemet. Je suis pas sûr. Nem vagyok benne biztos. Oui? D'accord, merci. Köszönöm. Eh, per, per comodità rispondo. Kényelemből olaszul válaszolok. Első kérdés sajnálatos módon nem milliárdokról és 20 országról beszélünk, hanem néhány ezer ilyen tárgyról beszélünk, ami forgalomban van. Az ellopott tárgyak, amelyeknek van egy pedigréje, van egy tanúsítványa, és amelyek az egyes országokban regiszterben szerepelnek. Ezeket hozzá kéne adnunk az összes olyan tárgyat, amit illegálisan ástak ki, olyan tárgyakat, amelyek akár ben vannak múzeumban, vagy múzeumi raktárban, de nincsenek regisztrálva. Az összes olyan tárgyat, amit illegális ásatásokon találtak, bekerülnek raktárakba, nem regisztrálják, és akár el is lopják ezeket, Sőt, emlékeztetni kéne arra is, hogy milyen sokféle kulturális országról van szó, mert nem csak szobrok vannak, nem csak festmények, hanem kéziratok, aztán a kéziratok alapján készült lapok, ugye könyvtári rablások eredményeként, és ami sokszor csak akkor fedeznek fel, amikor megtalálják magát a tárgyat. Ezért egy másik kérdésre is válaszként pontosan megmondani, hogy mennyire sikeres a nyomozás, az nagyon nehéz, hiszen nagyon nehéz azt megmondani, hogy a mennyi nyomozás, vagy milyen nyomozások for, for, foglalkoznak a kulturális javakkal. Egy másik probléma, mindig próbálunk emlékeztetni arra, legalábbis én mindig megteszem az összes előadásom keretében a konferenciákon, hogy egy rendőrségi nyomozás alapvetően ez minden területen azonos, és ez az oka, amiért sokszor az, azt az utolsó képet mutatom a PowerPoint előadásom végén, amit önök is láttak. A rendőrség feladata az, hogy meghatározzák a bűnözőket és a keresett tárgyakat, és információt szerezzenek ezektől a bűnözőktől, és bíró elé vigyék ezeket azért, hogy felelősségre lehessen őket vonni. A kutra és Jelvák esetében viszont az a probléma, hogy ezek a tárgyak legális tárgyak, és ezeknek a tárgyaknak a kereskedelme legális. De mi az illegális dolog itt? illegális olyan javakkal kereskedelmet fo- folytatni, amelyeknek illegális az eredete, és pontosan az illegális eredet meghatározása nehéz. Éveken keresztül a kulturális javakkal foglalkozom egyébként a csendőrségen, engem csak kölcsönbe adtak az Interpolhoz. Az 1993 per 7-es európai rendeletre utalnék. Annak a bizonyításához, hogy egy tárgyat be kellett volna szolgáltatni, pontosan meg kell határozni, hogy az országból illegálisan mikor távozott ez a jószág, illetve uh, Gyakorlatilag az illegálisan ásatáson előkerült tárgyak esetében ez szinte lehetetlen, nagyon drága is az eljárás, tehát sok tárgy esetében nem is éri meg, és nem is lehet eljárni. Ezért Köszönöm szépen, elnök asszony. Remélem, hogy majd az új szabályokkal ez egyszerűbb lesz és az egyezmények végrehajtásával is. Természetesen, hogyha egy ország ratifikálja a 70-es UNESCO egyezményt, de aztán nem hagyja végre, nem ülteti át a saját jogrendszerébe, és nem állít föl egy specifikus szervezetet, szolgálatot, akár a kutatás miniszteren belül, akár a rendőrségen belül, amelynek a célja, hogy az illegális kulturális javakkal folytatott kereskedelem ellen harcoljon, akkor hiába nagyon hatékony ez az egyezmény, hasztalan lesz. Úgyhogy ez a válasz arra is, arra a kérdésre is, amit az eszközök felhasználására és az együttműködésre vonatkozóan föltettek. A rendőrségi együttműködés mondjuk, hogy mindig működik, vagy mindig van, de milyenek a korlátja, hogy a rendőrség is csak akkor tud együttműködni, hogyha erre vannak megfelelő szabályok és törvények. Tehát konkrétan a kulturális javakkal folytatott illegális kereskedelem elleni harcban az egyik legsúlyosabb problémája a rendőrség számára, hogy a nemzeti jogszabályok rendkívül eltérnek. Vannak olyan bűncselekményeket, amelyeket bizonyos államban elismernek, és a kulturális javak elleni bűncselekmények származnak, más országban ezeket nem ilyenként minősítik, ezért sokszor nehéz együttműködni, és persze ilyen esetben van másfajta eszköz. Nagyon érdekes, de kérem, hogy zárja le. Befejeztem, köszönöm. Plás úr, elnézést, 5 percet tudok adni. En ce qui concerne la quantification que ce... Köszönöm, elnök asszony. Ami a kodifikációt illeti a tárgyak számát, vagy azok értékét, erre nincsenek adatok, különösen arról, hogy mi jön be az EU-ba, hiszen fekete piacról van szó, tárgyak tízezreiről lehet szó, akkor, ha szatellit felvételeket nézünk meg Palmiráról, látjuk azokat a lyukakat, ahonnan e-, ezek elszármaztak, biztosan tudhatjuk, hogy tárgyak tízezrei kerültek privát gyűjteménybe, milliós nagyságrendbe, de nem tudunk pontos adatokat mondani. Vannak azonban elfogások, visszajutatások, nagyon szorosan együttműködünk a rendőri és vámszervekkel a régióban, Libanonban és Törökországban. 6000 tárgyat elfogtunk, Libanonból különösen az elmúlt tíz év során. Ezeket a határon vették el, és biztonságba helyezték. A szíriai múzeumok jó, jó, részéről. Törökország is nagyon sok tárgyat fogott el a határán, amely egy nagyon hosszú határszakasz, ezért nagyon nehéz felügyelni. Ami az Elgin márványokat él, életi, az UNESCO-ban tárgyaltak már erről nagyon-nagyon hosszú évek óta. Görögország kérte a közreműködésüket egy kormányközi bizottság formájában, amely kulturális javak visszajutatását célozza meg olyan javak esetében, amelyek 1964 előtt hagyták el az országot. A bizottság elnöke CDB úr Maliból, ő kért egyeztetést az Egyesült Királyság részéről, amely nem fogadta még el ezt a mechanizmust, ezért nem az UNESCO dönt a kérdésről, hanem a közvetítők de egyelőre e, brit térfelen van a labda, akik nem fogadták el ezt a e, lehetőséget. Remélem találunk megoldást a kérdésre, és sikerül valamiféle más megoldást e, találni. Nagyon röviden. Az elmondottakból az derül ki, hogy az együttműködés a legfontosabb ezen a területen Láthatják önök is, hogy az EU milyen sokat együttműködik az UNESCO-val, és ezt folytatni kell. Ne felejtkezzük el a vámszervek feladatát sem, az ő szerepüket, hiszen ők a kulcsfontosságú szereplők, hiszen amikor tárgyak átlépik a határokat, akkor a vámszervek, a vámtisztek szerzik meg az információt, és nagyon gyorsan tudnak reagálni ezt eh, ki kell emelnünk, ehm, ki kell emelnünk az ő szerepüket, és végül, hogy eh, az elgén márványok, márványok ehm, szimbolikus eh, szerepéről is beszéljek. Nagyon fontos kérdés, hiszen a nemzetközi jogszövegek elfogadása előtt történt a ehm, márványok Angliába vitele. Ez tehát egy olyan kérdés, amelyről tárgyalni kell, és diplomáciát kell igénybe, igénybe venni, kormányközi eh, kísérletekre van szükség, hogy elősegítsük a közvetítést, és hogy eh, valamiféle megoldás szülessen. Köszönöm szépen. Grazie veramente ai nostri esperti. Köszönöm szépen a szakértők előadásait. Nagyon érdekes délután volt, nagyon sok javaslatot hallottunk, amelyet esetleg meg kell szívlelni. Röviden um, szeretném ezt az üzenetet eljuttatni Abdul Kadim professzor úrtól Szíriából, aki nem tudott eljönni, de egy videó üzenetet vett fel számunkra. Kérem, hogy mindenki vegye fel a fejhallgatóját,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 made to rescue a civilization worth, of life and respect, which has given a lot to the whole world. Thank you very much to permit me to send you this message. Grazie, noi penso siamo molto... Köszönjük. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy hatása volt ránk ez a beszámoló. 2014-ben a kulturális javak védelmét díjban is részesült a professzor úr, és valóban ő tanúsítani tudja, hogy a közösség milyen vállalásokat tett. Ugye az ő felhívásja is az, hogy támogassuk ezeket a közösségeket, és segítsük őket ebben a munkában, hiszen itt nem csak az egyes területek védelméről van szó, hanem általánosabb témáról is. Úgy gondolom, hogy a parlament számára, a bizottság és a tanács számára is nagyon fontos ez a kérdés. Tudom, hogy a luxemburgi tan- tanács, akinek a képviselőivel holnap fogunk találkozni, a kutás diplomácia témájában is nagyon aktív. Nagy a felelősségünk, konkrét válaszokat is kell, hogy adjunk a mai, mai napon elhangzott témákkal kapcsolatban, és mindenkinek köszönet. Úgy tudom, hogy a bizottság részéről többen is itt vannak, nem tudom, hogy talán Katrin Manyan, Sakitano urat és Kotano asszonyt is láttam, itt nem tudom, hogy valamelyikük szeretne hozzászólni ez a témához. Számomra egy dolog lenne nagyon fontos. Tudjuk, hogy a bizottság dolgozik ezen a témán, az import kérdésén, mondjuk, hogy a hiányzó irányelven, ha így fogalmazhatok. Továbbá dolgozik azon is, hogy támogassa a konkrét projekteket, az UNESCO-val, mert szervezetekkel való együttműködést tanulmányok is készülnek ezekben a témában, illetve a bizottság egy kutatás diplomációról szóló közleményen is dolgozik. Tudnak ezekről esetleg előzetes információt adni, ez lenne a kérdésem. Köszönöm. Oui, merci beaucoup, Madame Costa. Köszönöm, Costa Üdvözlök mindenkit itt a teremben. Először is szeretnék Costa köszöntet mondani nagyon fontos kérdéssel foglalkoznak a kulturális javak védelmével, illegális kereskedelmével az Európai Parlament Kulturális Bizottságában, és nagyon fontos volt a tavaly áprilisi jelentésük is. Az Európai Bizottság számára is nagyon fontos ez a téma a és javak tönkretétele, ami bűncselekmény, de hallottuk, hogy ez a humani, az emberiség elleni bűncselekmény is, és a terrorizmus finanszírozásának a forrása. Úgyhogy ezeken a területeken kell föllépjünk holisztikusan. Nincs egy általános válasz ezekre a kérdésekre akció-reakció témája fontos itt a rendőrségi szervek, a bírósági szervek között együtt kell működni harmadik országokkal, természetesen diplomáciai feladatok is vannak. Ezért az összes érdekelt szereplőnek itt feladata van, és természetesen a bizottságnak is. Mit teszünk most? Az Európai Unió elfogadott egy rendeletet a szankciókról, ami a különböző beleértve kulturális javak importját bünteti Szíriából, Irakból származó kulturális javakat, és már több elkobzásra sor, is került olyan javak esetén, amelyek ezekből az országokból származtak. Aztán a illegális kereskedelm ellen is harcolunk szervezetbűnözés keretei között az Interpollal együttműködésben. Konkrétan finanszíroztunk kezdeményezéseket a kulturális évek nemzetközi kereskedelművel folytatott ICOM által szervezett projekt területén, Monsieur Plange és más mai felszólaló is és előadó is említette a két és fél milliárddal finanszírozott sürgőségi fellépés Szíriában a kulturális jogok védelme érdekében. Ez az UNESCO kezdeményezése az ICROM és mások együttműködésével működik. Hallottuk az erre vonatkozó információkat. Ezek a dolgok vannak folyamatban. A bizottság 2011-ben a kutatásával illegális kereskedelméről készültünk egy, készítettünk egy tanulmányt, és így egy sor kezdeményezést javasoltunk, többek közt az UNIDROA egyezmény és a 2000 az 1970-es UNESCO egyezménynek a ratifikációját is, és még egy sor dolgot javasoltunk akkor. Jelenleg és a jövőre vonatkozóan azt mondhatom el, hogy az Európai Biztonsági Agenda, amit nemrég fogadtunk el, ebben a témában a bizottság fölméri, hogy milyen intézkedéseket lehet hozni a terrorizmus finanszírozása ellen. A milyen illegális kereskedelembe származnak ezek a források, és itt van szerepe a kulturális javakkal folytatott illegális kereskedelmnek is. Aztán az Európai Uniós kulturális javak importja tekintetében egy tanulmányt készítünk, a tagállamok kérték erre fel minket 2016 2018 as időszakra vonatkozik ez, és az év, elmúlt év végén került elfogadásra ez a téma. Tehát ez a tanulmány, ez felméri a jogalkotási, jogi helyzetet az egyes tagállamokban, kulturális javak importjára vonatkozóan, milyen problémák vannak, és hogy mit lehet tenni Európai Uniós szinten. Vagyis előkészítünk egy gondolkodást, egy lehetséges jogalkotási lépésre vonatkozóan. Még túl korai lenne itt javasolni magát ezt a jogi eszközt. Tovább is együtt kívánunk működni az UNESCO-val. Pont ma délelőtt volt egy e- egyeztetésünk is. Plans úr is jelen van ő vele, és konkrétan együtt működünk az UNESCO-s partnerség keretei között hiszen ahogy egy válaszon is el, el is hangzott, hogy több aspektusa van ennek a válasz lehetőségnek, és így tudjuk meghatározni, hogy hogyan reagáljunk erre a borzasztó jelenségre, a kulturális a tönkretételére és illegális kereskedelmi forgalmára. Elnök azt mondja, ennyit tudtam mondani, köszönöm. Köszönöm ezeket a fontos információkat. Gondolom, hogy szoros lesz az együttműködés a parlamenttel, a mi bizottságunkkal. Néhány fölmerült kérdést azért érdemes még részletesebben is megbeszélni. Ezt biztos, hogy meg fogjuk tenni itt a Kutra és szakbizottságban, de ehhez szükség lesz majd a bizottság támogatására is. Gondolok például a visszaszolgáltatás kérdésére, az operatív igényekre is. A Renault előadásában merült ez föl valamint a visszaszolgáltatás irányelv végrehajtására is gondolok. Aztán egy másik téma, ami számomra rendkívül fontos, a Nemzetközi Büntetőbíróság képviselője részéről is felmerült, hogy itt az emberiség elleni bűncselekmény kérdése is felmerülhet, ez, ennek nagyon fontos következményei lehetnek, és egyetemű választ is adott az előadó a, abban az ellentmondásos kérdésben, hogy más intézkedéseket is lehet hozni, például ha az Európai Unió a tagállamok néhány cselekvést támogatnak, akkor a és jövöknek az aspektusa ez része kell, hogy lép legyen ennek a kezdeményezésnek, akár oktatási, akár konkrét támogatási cselekvésről van szó. Fölmerült az az igény is, hogy lépjünk tovább a tekintetben, hogy legyen egy nagyon széles körben hozzáférhető adatbázis, illetve Plans úr említette a törvények megerősítése kérdését és az UNIDRA egyezmény ratifikációját. Sok feladatunk van, mindannyian szeretnénk még operatívabbak lenni. Aztán egy másik kérdés, amiről majd biztos máshol is lesz szó, néhány ország esetében fontos az a kérdés, az én hazámban is. A az ENSZ kék feladatainak a kibővítése a kulturális javak védelmére, és korábban választ is hallottunk arra is. Szerintem egyébként a kulturális javak írtása kifejezés, ezt is ki lehet alakítani. Én pozitívnak éreztem az erre elhangzott reakciókat. Nagyon sok téma maradt nyitott. Még egy dolgot szeretnék elmondani, ami nem Olaszországra vonatkozik, de fontosnak tartom. Az európai és nemzetközi vita nem ér itt véget. Július 31-én és augusztus 1-én a Milánoi Expon Franceschini kulturális miniszter meghívta az összes az Exxon jelenlévő ország kulturális miniszterét, 350 országban jelen. egy találkozóra. Irina Bokova is ott lesz, engem is meghívtak a Kulturális Szakbizottság nevében, de úgy gondolom, hogy mindenkit szívesen látnak, aki szeretne meglátogatni az expót azért, hogy ezt a témát ezzel a találkozóval is hangsúlyozzuk nemzetközi szinten sokszor beszélnek erről a témáról, és nagyon fontos a figyelemfelhívás az összes országban, azokban az országokban is, amelyek az egyezményt még nem ratifikálták. Ez egy kiváló lehetőség lesz erre. Márciusban kezdtünk el foglalkozni mi ezzel a témákkal. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a részvételért, a kiváló szakértőknek is szeretnék köszönetet mondani. Remélem, hogy szárma számíthatunk a jövőben is az önök támogatására és együttműködésére. Most egy rövid szünetet tartunk. Lezárjuk a bizottság ülését. Hamarosan koordinátűrés lesz.